So, welcome everybody to today's PANA Committee's meeting. Üdvözlök mindenkit a Bizottságunk mai ülésén. Fábio Damázi vagyok, én fogok ma elnökölni. Én vagyok a Bizottság alelnöke, és Werner Langen elnökünket helyettesítem ma. Our meeting today is money laundering and tax evasion. What's the impact on member states? Ma a pénzmosás elleni küzdelem és az adókijátszás az uniós tagállamok gazdaságra és pénzügyeire gyakorolt hatás a témánk. Kaptunk néhány új, friss, robogós tanulmányt. Ezeket még nem tudtuk végigolvasni, de annyi már kiderült előzőleg, hogy Hát a hatás, amelyet emlegettem, az imént nem épp kedvező. A napi rendet, napirend tervezetet a tagok megkapták előzőleg, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan megjegyzése, úgy látom nincs. Második pont az elnök közleményei. Üdvözlöm a képviselőket, és üdvözlöm a nézőséget, hallgatóságot, hiszen az interneten is közvetítjük az ülést. A mai ülésünk célja az, hogy bemutassuk azokat a tanulmányokat, amelyeket a szakbizottságunk elkészítetett. Nagyon sok tagunk hosszasan szavazott ma a plenáris ülésen, és nem tudom önök, hogy vannak vele, de azért én a szavazás során általában egy kicsit elvesztem a lélek jelenlétemet sokszor, de most lesz lehetőségünk felébredni, hiszen ezeket a tanulmányokat fogjuk megtárgyalni. Ezek a tanulmányok megtalálhatóak egyébként a Panaszak Bizottság weboldalán, és ezek a bizottságunk munkájának egy fontos alapját képezik. Három tanulmányt fognak ma nekünk bemutatni ma, két panel keretén belül. Az első panel a pénzmosás elleni küzdelem és az adókijátszás hatásával foglalkozik az uniós tagállamok gazdaságára és pénzügyeire nézve, a második pedig az uniós tagállamok az alkalmazandó uniós jogszabályok iránti felelősségéről szól, és a különböző jogi kiskapukról. Mielőtt elmondanám, hogy hogyan zajlik majd a mai ülés, és miután, mielőtt bemutatnám önöknek az e-, első előadókat, egy rövid filmet mutatnék be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 Voltak az elején technikai gondok, amikor a vizsgálóbizottság munkája elindult, most viszont minden remekül működött, ez is mutatja, hogy a vizsgálóbizottságunk hogyan halad szépen lassan előre. A kiesett adóbevételekről szóló adatok területén gondjaink vannak, nincs elég ilyen adat, illetve a pénzmosásról sincs elég adatunk, ezért gondolom, hogy ezek a tanulmányok nagyon hasznosak lesznek a második panel alkalmával a tagállamok által tett jogi lépésekről lesz szó. Itt egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az összes tagállamnak kiküldtünk egy kérdőívet arról, hogy milyen intézkedéseket tettek. Az a második panelben bemutatandó tanulmányokat érinti, és ez ideig Máltától és Magyarországtól nem kaptunk választ, ami sajnálatos, már csak azért is, mert Málta adja jelen pillanatban a tanács soros elnökségét ösztönözni szeretnénk ezt a két országot, hogy válaszoljanak. Dánia és Spanyolország sem válaszolt még ez ideig, de ők már jelezték, hogy hamarosan megküldik a válaszaikat. Mindkét tanulmány esetében legfeljebb 25 percet tudunk az adott tanulmányra szánni. A jelenlévő kollégák tehát 7-7 percet kapnak. Utána a paneleket követően a szakbizottsági tagok kérdéseket tethetnek fel 5 percen keresztül, és ha lesz még idő, akkor kiegészítő kérdést is feltehetnek a képviselők, anélkül, hogy túlépnék az 5 perces szlotot. Hasznos talán még tudni, hogy amint valaki bekapcsolja a mikrofonját, a kamera azonnal rá irányul. Az első tanulmány címetet a Panama papírok által feltárt rendszereknek egy minta tagállam gazdaságára pénzügyi pénzügyeire gyakorolt hatása. Itt van mellettem Mark Beek a balomon, aztán itt van David Buck is, középen ül, és Jack Malan is itt van velünk. A felelős adminisztrátor Jean-Jacques Gay, a parlament részéről, aki szakpolitikai elemző a D szakpolitikai osztályban Pénzügyi, gazdasági és költségvetési szempontból vizsgálja a dokumentum a pénzmosás, adóelkerülés, adókijátszás hatását. Bizonyos szabályokra is javasla, javaslatot tesz, amelyekkel könnyebben szembeszállhatunk a, az adóparadicsomok okozta problémákkal szemben. A PANA szakbizottság honlapján is közzétettük ezt a tanulmányt, néz, a szakértőinkről nézek, hogy ki kéri először a szót. Ön lesz az első, meg kell nyomni a gombot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy bemutassam. A Panama papírok által fel, feltárt rendszereknek egy mintatagállam gazdaságára és pénzügyi gyakorolt hatásáról szóló tanulmányt, én kezdem el az előadást, és aztán David, majd Mike kollégám veszi át a szót. Talán azzal kezdeném, hogy egy áttekintést nyújtok önöknek a tanulmány célkitűzéseiről. Az első cél az volt, hogy áttekintsük, mekkora az az összeg, amely kiesik a tagállami költségvetésből a Panama papírok által feltárt rendszerek miatt. Ezt követik a gazdasági hatások, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a költségvetésben hiányzik a pénz, amelyet produktív programokra lehetne költeni, amelyek a növekedést és munkahelyteremtést segítenék elő. A harmadik terület pedig a Panama papírok által feltárt rendszerek hatása a pénzügyi rendszer működésére és a pénzügyi szabálysértésekre. A tanulmány elkészítése során arra összpontosítottunk elsősorban, hogy az egyének hogyan játszhatják ki a rendszert, és nem annyira cégekre, ha bár a válaszvonal a kettő között, az egyének és cégek között sokszor elmosódik, mert azt látjuk, hogy egyének sokszor postafiók cégeket használnak arra, hogy kijátszák az adórendszert. A panampapírok által feltárt rendszerek kapcsán leginkább azt látjuk, hogy egyének éltek vissza, egyének visszaéléseire került sor. Ezért is összpontosított a tanulmány egyénekre. Egy további célkitűzés az volt, hogy megvizsgáljuk a meglévő intézkedéseket, illetve javaslatot tegyünk olyan intézkedésekre, amelyek a már meglévő lépésekre építkeznek, ezeket használják alapul, és hogyan lehetne a megfelelő gyakorlatot elterjeszteni. Ami a módszertanunkat illeti, lényegében két megközelítést alkalmaztunk hogy megbecsüljük, milyen gazd, gazdaság és költségvetési hatása van ezeknek a rendszereknek. Az első megközelítés, ahogy tetszik, empirikus megközelítés. Interjúkat folytattunk, és egyéb kutatási módszereket is alkalmaztunk hat tagállamban. Ciprus, Csehország, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és az Egyesült Királyság. Ezek az országok. átfogó konzultációkat folytattunk nemzeti hatóságokkal, egyetemi tanárokkal, szakértőkkel és újságírókkal, akik segítettek a, ezen rendszerek fel, felfedésében. A második megközelítés, a második módszer, amit alkalmaztunk, az az volt, hogy megpróbáltuk megbecsülni egy ökonometrikus rendszer használatával a költségvetés és gazdasági hatást. Ezt egy szakértőnk végezte el, aki a csapatunk tagja volt. Egy adatbázisra támaszkodtunk ebben, és bizonyos adóparadicsomokban működő egyének, cégek példáját vettük alapul, ezeket hasonlítottuk össze olyan cégekkel, amelyek nem vesznek részt ilyen rendszerek alkalmazásában, ennek alapján próbáltunk valamilyen konzekvenciát levonni. Ezt az egészet fogta össze a tanulmányunk, és örömmel számolhatok be arról, hogy ez a két módszer olyan becslésekhez vezetett, amelyek nagy részt összhangban vannak egymással. Még egy általános megjegyzést szeretnék mondani. Öt fő egységre bontható a tanulmány maga. Az első három azt a kontextust vizsgálja, amelyben ezek a fellépések, ez a fajta tevékenység zajlik, az offshore pénzügyi központok, aróparadicsomok és egyebek, és megpróbálja a már meglévő tudást összefoglalni arról, hogy az efféle gyakorlat hogyan működik. A négyes rész a saját kutatási eredményeinkről szól. Megvizsgáltuk a költségvetési és gazdasági hatásokat, amelyeket a Panama papírok által feltárt rendszerek kifejtenek. Az utolsó egység a meglévő kezdeményezéseket tekinti át, és néhány ajánlást is megfogalmaz arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ezeket a kezdeményezéseket megerősíteni, továbbfejleszteni. David kollégámnak adom most meg a szót, aki a következő diákat mutatja be önöknek, arról, hogy hogyan vizsgáltuk, hogyan közelítettünk ahhoz a kérdéshez, hogy mekkora összeg is es- esik ki a tagállami költségvetésből. Jó napot kívánok mindenkinek! Annak érdekében, hogy meghatározzuk a költségvetésre gyakorol- gyakorolt hatást, meg kellett határoznunk a nettó adó hézagot, amely a e rendszerekre vezethető vissza. A panampapírok által feltárt rendszerek mint ahogyan elhangzott, főként egyének kezében összpontosultak, egyének és kisebb cégek alkalmazták őket. Ahogyan a dián látható, a Panama papírok által feltárt rendszerek gyakorlatilag az adó kijátszás és adó elkerülés tematikus területéhez tartoznak. A multinacionális cégek és nagy cégek adókijátszási adóelkerülési gyakorlatát nem vizsgáltuk, és ennek az egyik folyamánya az, hogy a beérkezett adatok, amelyeket a tanulmányunk elkészítésének alapjául vettünk, nem voltak azonos minőségűek minden esetben. Ugyanakkor a Panama papírok által feltárt rendszerek közvetlenül csökkentik a, ta, a tagállamok bevételét. 2015-ben 88 millió euró kiesést, 88 milliárd kiesést okozott ez, a vizsgált országokban összesen 19 milliárd eurós kiesésről beszélhetünk. Hogyha ezt felszámítjuk az EU 28-ra vetítve, akkor ez évente legalább 100 milliárd eurós kiesést jelent. Hogy ezt kontextusba helyezzük, ez legalább 10-25 százaléka a gazdaságnak. 2011-ben becsülték meg ezt. Ekkora kiesés az árnyék gazdaság összméretéhez mérve, ami egy billió eurót tesz ki évente bizonyos felmérések személy, szerint. Hatalmas tehát a kiesés összességében az EU-s tagállamok költségvetésére nézve, a kollégám Mike fog a gazdasági hatásokról beszélni. Köszönöm szépen, David! Ahogyan hallhattuk, a költségvetésre gyakorolt hatás azt eredményezi, hogy kevesebb pénz jut például az oktatásra és az egészségügyre, de más területeken is, mint a cégalapítás, a vállalkozások, a közlekedés, a regionális fejlesztési intézkedések, itt is azt látjuk, hogy kevesebb pénz jut a megfelelő programokra a kiesés miatt. A foglalkoztatásra gyakorolt hatást nagyon nehéz megbecsülni, egy konzervatív becslés szerint körülbelül másfél millió munkahelyet lehetett volna teremteni, vagy fenntartani, azzal a pénzzel, ami elveszett a nemzeti költségvetésekből. Természetesen a kormányzati kiadások nem járnak minden egyes esetben munkahelyteremtéssel, de ha belegondolunk, hogy a tagállamok évente több mint 200 milliárd eurót költenek munkaerőpiaci beavatkozásra, akkor arra következtethetünk, nyilvánvalóan, hogy a költségvetési kiesés súlyos hatást gyakorol a munkahelyteremtés támogatására. Például a munkaerő piaci politikai intervenciókra lehetett volna költeni azt a pénzt, ami így kimaradt a költségvetésből. Az adóparadicsomok létezése egyébként aláássa a magánszférában és a közszférában is a termelékenységet. Az egyének és a cégek egy gazdaságból gyakorlatilag pénzt vonnak el, ezáltal anélkül, hogy pénzt termelnének a gazdaságban. Ez összefügg azzal a tényel is, hogy a szabad piacok elvileg tökéletes versenyt tesznek lehetővé a szereplők között. Az adataink azonban arra engednek következtetni, hogy az adóparadicsomok alkalmazása használata révén ez torzol. Az adóparadicsomok használatának titkos volta torzítja a piacot, hiszen nem mindenki számára állnak rendelkezésre szükséges információk sem. A beruházások nagy mértékben függhetnek például attól, hogy az adott cégek adóparadicsomokat használnak e avagy sem, Sokszor aszimmetrikus kockázatok keletkeznek, és éppen ezért előfordulhat, hogy a befektetések aránya alacsonyabb, csökken a tényleges termelékenységbe tett beruházások mértéke, ez pedig csökkenti a foglalkoztatást. Tanulmányoztuk a Panama papírok esetében azt, hogy az, info, az adóparadicsomok használatának nyilvánosságra jutása mennyiben befolyásolja a gazdaság alakulását, A kutatók kimutatták azt, hogy az érintett cégek értéke csökkent azokban az esetekben, amikor korábban titokban alkalmazták az adóparadicsomokat az adott cégek, és ez később kiderült. Hogyha a pénzügyi ágazatra gyakorolt hatást vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a Panama papírok által feltárt rendszerek hatása az illegális hat, tevékenységre nem csak az adókijátszásra vonatkozik, hanem a korrupciós pénzek mosására, vesztegetésre, terrorizmusra, drogkereskedelemre, emberkereskedelemre, illegális migrációra és kiberbűnözésre is. A hatóságok rengeteg országban vizsgálatokat indítottak a Panama papírok közététele után, több EU-s országban is. Az adóparadicsomok használata és a pénzügyi bűncselekmények közötti kapcsolat különösen erős. A cégek például offshore cégekkel mm, vesztegethetnek meg másokat, és ezáltal hatalmas értékű szerződésekre tehetnek szert. Az offshore cégeken keresztüli korrupt gyakorlat természetesen büntethető. Más szóval a Panama papírok által feltárt esetek eh, ahhoz vezethetnek, hogy a cégek ezentúl elállnak ettől a gyakorlattól, hiszen eh, megnő a büntet, büntetettség aránya. Az Európol számadatok azt mutatják, hogy eh, közel 250 ezer pénzmosási ügy, ügyet vizsgáltak az Európai Unióban. Az Europol azt is közzétette, hogy a Panama papírok adatbányzésából köz, kö, közel kb. 500 olyan esetet talált, amely egybeesett az Europol adatbázisával is, különböző bűnözői csoportokra vonatkozólag többek között, és felmerült a gyanú, hogy ezek esetében pénzmosásról van szó. A számadatok azt mutatják továbbá, hogy rengeteg eh, pénzmosási ügyletre eh, nem is derül fény. 2013-ban 36 ezer eh, bűnszervezet volt aktív az Európai Unióban, 516 esetben derült fény ilyen szervezetek működésére a Panama papírok által. Emellett 116 esetben felmerült az iszlamista terrorizmus gyanúja is, a mm, papírok által feltárt adatok szerint. Természetesen ezeket az adatokat óvatosan kell kezelni, mert a Europol találatainak egy részét még nem vizsgálták ki teljes körűen, és ezért nem teljesen világos, hogy vannak-e hibás találatok is az adatbázisban, emellett az Europol adatai esetleg nem is kimerítőek. a um, a tanulmányunk uh, harmadik célja az volt, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg. Már most az elején szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket az ajánlásokat uh, más csoportok is uh, megfogalmazták már korábban. Az első ajánlásunk az, hogy garantálni kell a közérdekű bejelentők védelmét adóelkerülési ügyek kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy jó lenne erre vonatkozó szabályokat hozni. Ennek két előnye is lenne. Az egyik az, hogy információ áll rendelkezésre, és jobb minőségű adatokat kapunk. Hogyha a védelem, védelmet élveznek a közérdekű bejelentők, hiszen máskülönben ezeket az információkat nem tennék közé. A másik pedig az, hogy a közérdekű bejelentők védelme elrettenti a cégeket attól, hogy offshore cégekkel éljenek, vagy adóparadicsomokat használjanak. Az OECD és felhívta a figyelmet arra, hogy a korrupció elleni küzdelemben mennyire fontos a védelem növelése, de az EU-s tagállamok területén egyelőre nagyon sokféle szabályrendszer működik a közérdekű bejelentőkre nézve. A második ajánlásunk az lenne, hogy az adóparadicsomok fogalom meghatározásában politikai semlegességre van szükség. Erre szükség van a nagyobb nemzetközi együttműködés érdekében. Azonban a joghatóság, az alkalmazható, hiszen az alkalmazható joghatóság meghatározása problémás lehet. Úgy gondoljuk, az Európai Uniónak egy szürke listát kell közzétennie, amely EU-s tagállamokat és harmadik országbeli joghatóságokat is tartalmaz. A harmadik ajánlásunk az, hogy jöjjenek létre nyilvántartások a tulajdonosi viszonyokra vonatkozólag. Az Európai Uniónak egy legjobb gyakorlatokat felsorakoztató iránymutatást kellene megfogalmaznia erről. Az efféle nyilvántartások megkövetelik a cégektől, hogy közzé tegyék a tulajdonosok és többségi tulajdonosok nevét. Értjük persze, hogy a személyes adatok védelme kapcsán itt aggályok merültek fel. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy az efféle listák nagy mértékben segítenék a bűnüldözést, főként az adó elkerülés és kijátszás kapcsán. Negyedsorban olyan módszertanokat kellene kidolgozni, amelyeket meg, amelyek megbízható és összehasonlítható adatokat generálnak az adó elkerülés és az adó kijátszás mértékéről nem győzzük hangsúlyozni a megbízható adatok fontosságát. Az Európai Bizottság is megtette ezt 2015-ben, és elkezdett az Eurostattal és a tagállamokkal együttműködni ebben a kérdésben. És tovább erősíti erőfeszítéseit az adatgyűjtés területén, az adó elkerülés területén, amiről ma itt főleg szó lesz, és az adó elkerülés egyéb módszerei területén. Az EU intézkedés többféle lehet ezen a területen. Egy Európai Uniós pénzügyi adóügyi felügyelő osztály szervezet létrehozásra talán az egyik ezek közül visszaadom a Van még egy pár percünk, de tehát csak pár percünk van, úgyhogy túl nagy részletekbe itt nem bocsátkozhatunk. Az átláthatósági szabályok az európai szemeszter gyakorlata, a pénzügyi ágazat átláthatósága általában, és a jó bevált adó, adóztatási gyakorlatok ügyében. Röviden összefoglalnám, amit eddig tudunk. Nem könnyű kvantifikálni ezeknek az intézkedéseknek a hatását. A Panama botrány konkrét költségvetési hatását az EU-ra és a tagállamokra nagyon nehéz számosítani. Az elérhető információ nagyon fragmentált, és nem teljes a kép. Ezzel együtt azért beszélések létez, léteznek, és a nagyságrendet meg tudjuk becsülni viszonylag jól tehát hogy mekkora pénzügyi kárt okozott, vagy okoz a panamai adóelkerülés, és a nagyságrend óriási. És, és még mindig nem értünk a mocsár fenekére a feltárásban. Szinte csak a felszínt karcolgattuk meg eddig, de azért léteznek, létezhetnek olyan intézkedések, amelyek révén mélyebbre lehet hatolni, és legalább egy részét fel lehet számolni ennek a visszaélésnek. Köszönöm, ha bármilyen kérdésük van, akkor szívesen válaszolok, válaszolunk. Köszönjük mi is, gratulálok ahhoz, hogy nagyon pontosan betartották a felszólalási időt. Nagyon sok bizonytalanság van, ez tény, hiszen tulajdonképpen a Padama botrány kirobbanása a Mossack Fonseca kapcsán először mutatott rá arra, hogy micsoda összegeket csalnak el, és még csak most épül az Európa adatbázisa is, amely most az iszlám terrorizmus mellett ezt a témát is kezdi föl dolgozni. És amikor a tagállami válaszadás lehetőségeit adjuk, ugye bővíteni kell a tárházat, nem elegendő egyes számlák befagyasztása. É, például ilyen intézkedés lehet a whistleblower védelem, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen ö, információkat megtudni. A bizottság elmaradt eddig ezen a területen, de most szólítom a társ előadókat és képviselő társaimat, Jebbe Kofot, urat először a szocialisták és demokraták frakcióból, 5 percet kap, aztán Peter Jessek következik, az ALDE nevében. Peter, tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kutatóknak a bemutatott számokat és összefüggéseket, és az utolsó megjegyzést nagyon fontosnak tartom, ezért el is mételném, hogy most már ez a 19 milliárdos csak az új, 8 új tagállamban, illetve a 800 milliós veszteség a bevétel kiesés formájában és 5 millió munkahely érintettsége már nagyságrendileg igazolható, és akkor még tényleg nem vagyunk a probléma teljes feltárásánál. Én az adóparadicsomok új definícióját szeretném elérni, mert összemosunk ki dolgokat, többféle van, a politikai realitás és ennek a Dex haven kifejezésnek a tagállami értelmezése nagyon különböző. Secrecy havenről is beszélhetünk. Nagyon átláthatatlan ez a területen, terület, és szerintem arra lenne többek között szükség, hogy alapvető mutatókat fogalmazzunk meg, és az önök kutatása talán alkalmas lenne arra, hogy mutatókkal definiálja azt, hogy mi a texhében. Van-e ilyen definíció javaslatuk? Ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy önök szerint mi tesz egy tax haven tax haven mik a definíciós kritériumok. És a saját felmérésük alapján a nyolc vizsgált tagállam vonatkozásában szeretnénk megtudni, hogy mik azok az erősségek és gyenge pontok, amelyek ezek az országokat jellemzik, és amelyek módosításával ezek a számok, nagyságrendek, hatások csökkenthetők lennének. Ugye nyolc különböző országról beszélünk, de hát ha van mégis valamilyen közös nevező ezek között és a hatásmechanizmusok között, ez érdekelne. Köszönöm. Az első pontra válaszolva, hogy a tax haven kifejezés definíciója mi is legyen. Offshore Financial Center, vagyis offshore pénzügyi központ, így szokták általánosan definiálni, és mi is ezt használjuk. Egy 98-as OECD definíció alapján három dolog jellemzi a tax haven -t, hogy alkalmaznak-e nominális társasági adót, nulla Vannak-e olyan jogszabályok ezeken a helyeken, amelyek a kormányokkal való adóügyi adócserét korlátozzák, és hogy az adóügyi átláthatóság általában, például a származási ország, a pénzszármazási országának tulajdonosával szembeni fellépés lehetőségére van egy jogi lehetőség nem minden offshore financial center tax haven. Van ezeknek egy legális működési alapja, ezt mindig le kell szögezni, de persze a visszaélések nagyobb nagyságrendűek, mint a legális tranzakciók volumene. És sokkal könnyebb mérni egy offshore financial center ö, számait, mint a tax haven számait. Az adóparadicsom definíció szerint ugye titkosan működő alacsony vagy nulla adókulcsos hely, és ez az offshore financial centereknek egy válfaja, amelynek pont az a kritériuma, hogy nem lehet róla megtudni semmit. A második kérdéssel kapcsolatban ugye hét országot vizsgáltunk, és hogy mik az erősségek, gyenge pontok. A minta elég reprezentatív a tagállamok valamennyiére kivetítve. Nem véletlenül választottuk ezt a 7 vagy 8 országot. Arra törekedtünk, hogy reprezentatív mintát merítsünk. Ezzel együtt nagyon sokféle helyzetet láttunk. Az adatok elérhetőségének óriási skálája van a nagyon jól elérhető pontos adatoktól kezdve a teljesen bizonytalanokig, ahol csak tippelni lehet. Noha vonatkozik kutatás, most legalább erre a hét országra vonatkozóan, nagyon különbözőek ezek, tehát mégis nehéz extrapolálni az itt mért adatokat más országokra, mert valószínűleg a többi tagállam is nagyon különbözik egymástól. Tehát bármilyen következtetés valakire igaz lehet, valakire nem. De hát majd mondják meg a kollégák, hogy ezt hogy látják. Igen, nagyon nehéz következtetéseket levonni a nyolc vizsgált ország adatai alapján. Az ö, biztos, hogy vannak erősségek és gyenge pontok, amelyek eh, nagyban hathatnak a mérés eredményekre. Többször például Spanyolországban helyi újságírókra is támaszkodtunk, és a fiskális amnestia, amit a kormány hirdetett, gyakorlatilag eh, egy pénzáramlást indított be, elkezdtek visszajönni a pénzek, és már csak ezek nagyságából is lehet következtetni arra, hogy mennyi lehetett a kihelyezett pénz. És már a visszafolyt összegekből is látszik, hogy alulbecsültük a probléma méretét. Most a második társeleodónak adok szót, meg Peternek, az árnyékelőnek, aztán Michel úrnak az ALDE frakcióból, aki a bizottságot képviseli. Elnök úr, a tanulmányt francia nyelven is megjelentetik, ez most csak angolul van meg, ha jól látom, pedig nagyon jó lenne, ha franciul meg lenne, ez egy elvi kérdés számunkra. Nem akarunk angolul vitatkozni erről a témáról. Ha ez egy európai felmérés, akkor legalább néhány főnyelven illene megjelentetni. Ez az első kérésem, ez csak egy logisztikai felvetés. Az első érdemi kérdésem egy pontosítás lenne. Nagyon izgalmasak voltak a tanulmány levont következtetései, de jó lenne, hogy az az adatbázis, amely alapján dolgozzanak, megbíz, dolgoztak, megbízhatóbb lenne. Mert önök is elmondták, hogy sok a bizonytalanság, és ez, ez tényleg így van. Tehát és az is bekavar a képbe, hogy ugye van nem illegális része is ennek az offshore tevékenységnek, és az átmenetet nagyon nehéz meghúzni, önök a vizsgálódásuk során a metodika kialakításakor minden biztosan vagy gyanúsíthatóan illegális helyet vizsgáltak, vagy, vagy minden offshore tevékenységet vizsgáltak, tehát ne, melyik volt az a kör, és hogyan húzták meg a legális és illegális közti határvonalat. Mert ugye ez egy technikai jellegű kérdés, mert az az ajánlás, amit majd megfogalmazunk, az nagyon függ attól, hogy mennyire jogszerű és mennyire jól körüldefiniált a merítési alap. Tehát ez az első kérdésem, hogy önök szerint az önök által levont következtetések, értékelések mennyire megbízhatóan empirikusak, empirikusak. A második kérdésem a következő. Az adóügyi európai harmonizáció ugye azt jelenteni, hogy ugyanolyan számítási és eredményszámítási rendszerek lennének a tagállamokban, és az egyes tagállamok közötti különbség csak növeli a bizonytalanságot, ehhez mindenképpen egyhangúságra lenne szükség a tagállamok között, ami viszont nem nagyon várható. És milyen szankciókban gondolkodnak a már kiderült adóelkerülés kapcsán? Létezik -e egy európai lista a bűnösökről és kritériumokról, és velük szemben ki fog eljárni, még mindig nem kaptam erre választ, pedig régóta újra meg újra kérdezem, jó lenne, hogyha felsőtétérnek minket erről, hogy mi a, az adó elkerülés kifejezés, az adócsalás és az adó optimalizáció kifejezése közötti definíciós különbség, mert ezek a határvonalok összemosódnak, és nagyon nehéz látni, hogy mikor miről beszélünk. Van-e olyan becslés, amelyet önök elvégeztek, amely a valósággal összhangban van, tudom, hogy ez nem könnyű feladat, tehát van-e becslésük arra vonatkozóan, hogy mekkora az Európa számára okozott kár az adó elkerülés révén, Ugye itt tudom, hogy sokan dolgoznak ezen, de hogy a, a statisztikai hivatalok jutottak-e már valamilyen következtetésre, fontos kérdés kapcsán. Nekem kételjeim vannak, hogy ezt bárki eddig felmérte, és hogy mennyi volt például a munkahelyvesztés az adócsalások miatt. Ön ugye 50 ezer munkahely elvesztését becslik, de milyen alapon? Szerintem csak a saját hazámban ö, ö, Ja, hogy munkahelyenként 50 ezer euróval számolunk, és a hitelesség szempontjából jó lenne, hogyha pontosabban lehetne ezeket tudni. Tudom, hogy ez egy technikai jellegű kérdés, de nagyon foglalkoztam. Merci beaucoup, monsieur Köszönöm szépen, Michel úr. A francia nagyon fontos, gyönyörű nyelv, és tökéletes az, hogyha ön itt franciául beszél. Franciául egyébként meg is van ennek a tanulmánynak az összesítése, vagy hát ilyen rövidített változatban, de a teljes tanulmány csak angolul áll rendelkezésre. Én majd az utolsó két ponthoz szeretnék hozzászólni. És most pedig nézzük meg, hogy mi a különbség az adó elkerülés és az adó csalás között. Na most ez attól függ, hogy milyen hatása van az adó bevételekre az adott államban. Mind a kettőt, tehát adó elkerülés, mondjuk azt, hogy legális formájú, az adó csalás pedig illegális formájú kiesést jelent a nemzeti adóhivatalok számára. Tehát a gyakorlatban ez így néz ki, és a különbség a kettő között nem könnyű, tehát nehéz meghúzni a határvonalat, és ilyen értelemben a Panama ügynek az adó elkerülés vonzatát nehéz volt megbecsülni. Nézzük most a munkahelyteremtést. Önnek igaza van. Az egyik legfontosabb hangsúlyos terület pont ez kellene legyen, az, hogy milyen munkaerőpiaci beavatkozásokat eszközöl az adott állam. Ilyen szempontból nagyon konzervatív becsléseket végeztünk, de nézzük csak meg az adatokat. Mi is derül ki ezekből? Nos, hát például ha megvizsgáljuk az Európai Unió gazdasági növekedését 2005 és 8 között, akkor csökkent ugye a munkanélküliek száma, és csökkent ugyanakkor, ugyanebben a periódusban a munkahelyteremtése szánt összegek mértéke is. Ugyanakkor 2008 után a válság következtében nagyon sokan vesztették el a munkahelyüket, és a kormányok is egyre többet költöttek munkahelyteremtésre. 2010-ben a munkanélküliek számára, száma újra növekedni kezdett, és 2011-ben ennek következtében már az erre fordított összegek is csökkentek. Nos, hát a kormányoknak ezeket kellett figyelembe vennie. 140 ezeren veszítették el az munkahelyüket 2008 és 2011 között. Ezek olyan becslések, amelyek mutatják, hogy hogyan állt pontosan a munkahelyteremtés kérdése ezekben az időszakokban. Hogyha megnézzük az Európai Unió 28 tagállamának átlaghelyzetét, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos országokban egészen más helyzet alakult ki, mint máshol. A 28-ak Európájára vonatkozó adatok kapcsán nem mindenhol tudunk szélesebb körű a következtetéseket levonni, mert egyszerűen az adatok nem állnak rendelkezésre. Kicsit késésben is vagyunk, úgyhogy sajnos itt le kell zárjuk ezt a napirendi pontot. Elnézést egyébként erről én tehetek, mert nem tudtam megfelelőképpen mérni az időt, de most már, most már meg tudom ezt tenni. Vanden Kendelare képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves uraim! Most gyorsabban fogunk haladni. Szeretném megköszönni a kollégáknak az elmondottakat, mert ezen keresztül láthatjuk azt, hogy konkrétan milyen hatása is volt az Európai Uniós költségvetésekre ezeknek a mechanizmusoknak. Ugye szó esett arról, hogy néha konkrétan illegális tevékenységről van szó, néha kevésbé mondható ez ki ilyen egyértelműen, de azért mégiscsak a tagállamoknál ki kell üsse a biztosítékot ez a helyzet. Itt két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első arra vonatkozik, hogy az önök stúdiója méréseket, illetve becséseket végzett a különböző adóparadicsomok tevékenységének számosíthatóságával kapcsolatban, de ugyanakkor a probléma az nagyon sokszor inkább az implementáció hiányában ragadható meg. A Panama ügy is nagyrészt erre mutat rá. Az Európai Unió sokat tett de a helyzetet majd akkor tudjuk értékelni, hogyha látjuk, hogy a tagállamok hogyan implementálják a meglévő EU-s jogszabályokat. Az Egyesült Államokban például kötelező, hogy a az adóparadicsomokban lévő vagyonokról beszámoljanak az adófizetők, miközben maga az Egyesült Államok kifelé nem szolgáltat adatokat. Ön mit gondol erről a fajta egyoldalú megközelítésről? Például arra gondolok, hogy olyanok kérjenek adatokat, akik maguk viszont nem szolgáltatják ki a hasonló adatokat egyetértünk abban, hogy valamiféle európai pénzügyi task force-ra lenne szükség ennek a megvalósításához, vagy akár egy pénzügyi hírszerző egység létrehozása is megoldást lehetne. Itt nem csak az információ cseréről van szó, a legfontosabb az lenne, hogy az információ milyen minőségben jelenik meg. Mi terepmunkánk során olyan nemzetközi hatóságokkal is kapcsolatba léptünk, akiktől megtudtuk azt, hogy az információcsere önmagában sokszor megvalósul, de maguk az információk nem olyan természetűek, amelyek igazán segítséget nyújtanának. Köszönöm szépen. Kofferáti úr következik az SND-től. Köszönöm szépen, én is szerettem volna megköszönni a kedves vendégeknek a munkáját és a hozzájárulását a mi munkánkhoz. Nagyon örülök annak, hogy őtőlük is azt hallhattuk, hogy a problémák hatalmas mértéket építenek, tehát az adóelkerülés, illetve adócsalás számosítása Mm, révén ők is óriási nagyságrendű problémáról számolnak be. Sok mindent tehetünk, de azért ne felejtsük el, hogy milyen óriási összegekről van szó. Ráadásul egy ilyen válság időszakban, amely most már évek óta sújtja Európát, hatalmas hatása lehetne annak, hogyha ezeket az összegeket be tudnák szedni az adóhivatalok. Ugye itt szó esett arról, hogy egy olyan listát kellene összeállítani, amelyben szerepelnek azok az országok, amelyek adóparadicsomként viselkednek. Nos, ezeket mindig harmadik országokra próbáljuk rávetíteni, pedig én úgy gondolom, ahogyan önök is, hogy egyértelműen az európai országoknak is itt kellene szerepelnie, amennyiben így viselkednek van-e arra vonatkozó gondolatuk, hogy melyek lehetnek azok az európai államok, amelyek esetleg ilyen adóparadicsomként viselkednek? Ezzel az első kérdéssel összefüggésben szerettem volna megkérdezni az önök véleményét a szankciókkal kapcsolatban is, hiszen a szankciókról mindig nagyon keveset beszélünk. Hogyha vannak olyan országok, amelyek adóparadicsomként viselkednek, akkor hogyan lehet őket felelősségre vonni? Milyen eszközeink vannak? Mik a leghatékonyabb eszközök a szankció területén? hogyha látjuk, hogy ki követi el a bűnt, de aztán nem szabjuk ki a megfelelő büntetést, akkor hatékonyságunkat veszítjük gazdasági és szociális értelemben egyaránt. Tehát ezért gondoljuk, hogy az önök véleménye nagyon fontos az, egy, az esetleges szankciókról. És köszönöm szépen természetesen előre a válaszokat. Két és fél percet adok a válaszokra. Nos, hát először nézzük az európai fekete lista kérdését. A mi javaslatunk szerint az európai tagállamoknak is részt kellene ebbe vállalni, de milyen fajta listára gondolunk? Nos, hát itt sok minden szóba jöhet. Nem gondolom, hogy itt csak egy fekete-fehér módon kellene eljárni, azt is látnunk kellene, hogy a szürkének milyen árnyalataival állunk szemben, tehát hogy az adott állam mennyire hajlandó együttműködni, és így tovább. Vannak olyan esetek is, amikor harmadik országok egyáltalán nem, vis, nem működnek együtt az európai államokkal, az egyértelmű, hogy ezek fekete listán lévő országok. De vannak olyan országok is, akik részben ugyan együtt működnek, de azért mégsem teszik ezt meg teljes mértékben. Tehát, hogy egy példát említsek, az Egyesült Királyság például akár adó paradicsomként is viselkedik bizonyos értelemben, de a másik oldalon mindent megtesznek a kedvezményezettek listáinak megjelentetése területén, tehát attól függ, hogy honnan vizsgáljuk ezt a kérdést. Aztán ami a gazdasági szankciók alkalmazását illeti, itt megint csak egy olyan hatékony modell mellett kardoskodunk, amelynek az lenne a lényege, hogy egy ilyen szürke listával dolgozzunk. Az OECD egyébként ezt már 2009 óta megtette, és nemzetközileg megállapodott sztenderdek alapján jár el. Tehát az lenne ebben az esetben a fontos, hogy az Európai Unió értékelje, hogy mi is történik ezekben az országokban, ezekben az adóparadicsomokban. Köszönöm szépen, Bent Luke következik. Köszönöm, elnök úr nálunk az udvarias diplomatikus szóválasztás szokásos, de most itt kicsit kivétel teszek. Engem végtelenül elkeserít, amit ma bemutattak. Ö, semmilyen módon nem lettünk okosabbak attól, amit mondtak. Ezt a nagyságrendet, amit önök kimutatnak, ezt eddig is sejtettük, semmit nem tudtunk meg arról, hogy hogyan jutottak ezekre a számokra. Csak azt mondták el, hogy nagyon nehéz bármilyen eh, becslést eh, alkotni. Ez szép, tisztességes dolog, de tényleg nem vontak le következtetést, és hogy mi mindent lehetett volna csinálni ezzel a sok milliárddal, erről meg fölösleges fantáziálni, mert bárki bármit el tud képzelni, de ennek nincs makro ökonómiai alapja, ez dilettantizmusra utal. Elnézést, hogy így fogalmazok, és az a elnökünk által megfogalmazott udvarias ajánlás pedig olyan, amit már eddig is tudtunk, akartunk, ezt mind tudtuk már eddig is. Semmilyen módon nem vittek minket közelebb a lényeghez, nem érintették a lényeget, a metodikájuk nem világos, és én még azt sem értem, hogy miért kéne ezt a tanulmányt lefordítani mindenféle nyelvre. Szerintem az önök tanulmányából semmi nem derült ki, és semmit nem tanultunk belőle. Well, I suspect, however, it would be a matter of fairness to allow the... Azt hiszem, hogy nem lenne fair, hogyha nem adnánk lehetőséget a kutatóknak, hogy választ adjanak. Persze mindenkinek lehet véleménye ezeknek a tanulmányoknak a minőségéről, would give you the floor if you would like to respond. De megadom a szót, hogy adjanak választ most rögtön. Én nagyon sajnálom, hogyha nem tetszett a tanulmányunk. De hát tőlünk azt kérték, hogy a Panama akták hatását próbáljuk meg bemutatni. Ugye az adatok, amelyek rendelkezésünkre álltak, nem tökéletesek. Ennek ellenére nagyjából adtunk egy becslést arra vonatkozólag, hogy mennyire gondoljuk a Panama akták hatását erőteljesnek. Alapvetően ez országspecifikus kérdés is, Ugye itt a költségvetésre gyakorolt hatást vizsgáltuk, ami pedig a gazdasági hatás, ez volt a másik célja a tanulmányunknak, mi a munkahelyteremtést, illetve ezt próbáltuk indikátorként tekinteni, de hát nem sikerült az egész Európai Unión belül az összes potenciális hatást számosítani, a Panama ügy kapcsán. Számunkra azonban úgy tűnik, hogy egyértelmű, hogy a legfontosabb hatása a munkahelyi helyzet, vagy tehát a, a munkaerőpiaci hatásokban ragadható meg. A, az én véleményem szerint mi megtettük, amire bennünket felkértek, és azt hiszem, hogy sikerült ezzel egy űrt betöltenünk, és már az elején is elmondtuk azt, hogy a mi ajánlásainkkal kapcsolatban tudni kell azt, hogy mi építünk arra, ami már korábban rendelkezésünkre állt, mi alap alapvetően azt mondtuk, hogy a meglévő elképzeléseket próbáljuk egyesíteni, tehát nem új, nem ígértük soha azt, hogy új megoldással fogunk előállni. Lüke úr nagyon udvarias ember, ő azt gondolja, hogy nekünk kell majd a tanulmányok eredményét foganatosítanunk. Az Aldétől nem láttam jelentkezőket, Michel úr beszélt már, elég hosszasan, úgyhogy ha az Alde nem panaszkodik, akkor rögtön a GUE kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönjük a prezentációt is. Azt gondolom, hogy a jelentés vagy a tanulmány különböző részeiről különböző véleményeink lehetnek, de az minden bizonyal igaz, hogy a, az adóelkerülés, pénzmosás, adócsalás típusaira felhívja a figyelmet ez a tanulmány, és arra, hogy hogyan teszi tönkre a gazdaságot ez a gyakorlat. Miközben néhányan esetleg tisztában lehetünk nagyjából a dolog mértékével, de hát azért az emberek nem feltétlenül tudnak mindent erről. Nekem csak néhány rövid kérdésem lenne. Az egyik a legitim és illegitim indokokra vonatkozik, A legtöbb példa a legitim felhasználás kapcsán arra vonatkozik, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a cégeket, és másodszorban pedig a pénzügyi bűncselekményekre gondolok, itt nagyon nehéz, hogy pontos becsléseket adjunk. Két nagyon rövid kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Önök beszéltek arról is, hogy vannak olyan esetek, amikor különböző országokból különböző típusú információk érkeznek. Melyek voltak azok az országok, amelyek nem voltak hajlandóak megadni a kért információkat? Ezen az egyik kérdésem, a másik pedig az adóparadicsom definíciójára vonatkozik. Ez érdekel engem közelebbről. David kollégát kérem, hogy ezekre a kérdésekre adjon választ. A postafiók cégek létrejöttével kapcsolatban ugye azt kell tudnunk, hogy itt offshore cégekről van szó, és látnunk kell, hogy pontosan milyen csatornákon vezetik ki a pénzt, jogi személyiségeket hoznak létre külföldön, és nagyon gyakran a profitok más joghatóságokban vagy más államokban jelennek meg, ahogyan korábban is elmondtam, ezt olyan szempontból kell főként megvizsgálni, hogy milyen hatása van a költségvetésre. Nos, a pénzügyi klíma mm, meghatározására vonatkozólag azt kell tudnunk, hogy a pénzmosás mértékét nagyon nehéz meghatározni. Nagyon sok esetben egyébként fel sem tudjuk göngyölíteni a pénzmosás összes hatását, és ráadásul a vonatkozó adatok gyűjtésében is óriási különbségek mutatkoznak. Vannak, van ugye nyomozati szakasz, és van a hírszerzési szakasz, Most itt megint csak az Eurostat is 2000 250 ezer esetről számol be, de ezeket nagyon nehéz konkrétan kötni a Panama akták ügyéhez, mert ez csak egy évvel ezelőtti ügy, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a gyakorlatok hosszú éveken keresztül valósulnak meg. Amikor az Európol megpróbálta összehasonlítani a saját adatait ezekkel az adatokkal, akkor világosan kiderült, hogy ezek nem mindig egyeznek. Volt egy harmadik kérdés is arra vonatkozóak, hogy melyik országok nem voltak hajlandóak választ adni. Nos, hát vannak olyan információ típusok, amelyekre megkaptuk a választ minden országtól, de aztán vannak olyanok is, ahol finoman szólva ez nem volt így. Németország például nem tudta számosítani tehát ezektől az országoktól is kaptunk információt, de nem eleget. Köszönöm, Sven Gigold következik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy egy ponton, ha bár a hangnemet nem utánoznám, nem ismételném meg, nem tenném a magamévá. Azért hasonló kérdés merült fel bennem, mint Luke képviselőben. Milyen adatok alapján végezték pontosan a számításaikat? Pontosítani tudnák a módszertanukat esetleg, és az ökonometrikus megközelítésüket? És azt is tudni szeretném, hogy a módszertanuk mennyiben különbözik eh, a más tanulmányok elkészítésekor alkalmazott módszertantól. Hogyha sikerül röviden válaszolni, a kolléga esetleg még egy kiegészítő kérdést is fel tud tenni. 5 perc, ugye egy-egy kérdés válaszkör időkerete. Kezdeném én. Az elején említettük, hogy a tanulmány készítése során két módszert alkalmaztunk. Az egyik empirikus, ez azt jelenti, hogy a tagállamokat magukat kérdeztük meg, hogy milyen információkat tudnak az adóveszteségekről szolgáltatni, a második pedig egy ökonometrikus módszer volt, tehát nem egy módszert alkalmaztunk, hanem kettőt. Ami az empirikus oldalt illeti, lényegében felkértük a hatóságokat, hogy mondják el nekünk, hogy szerintük mekkora az adókiesés. Voltak olyan országok, amelyek nem tudták számszerűsíteni az összeget, de ahol kaptunk számszerű, ahonnan kaptunk számszerű adatot, ott megpróbáltuk az adatokat felhasználni a többi országra vetített becslések elkészítéséhez. Ami az ökonometrikus modellt illeti, ennek alapját az Orvis adat bázis szolgáltatja, Két mintát vizsgáltunk, olyan eseteket, amikor egyének részvényesei voltak olyan cégeknek, amelyek kapcsolódtak a Panama papírok által felderített esetekhez, és olyan eseteket is vizsgáltunk, ahol a részvényeseknek nem volt kapcsolatuk ilyen cégekhez. A két mintát összehasonlítottuk egymással, és így sikerült becsléseket előállítanunk a adóbevételek kiesésére, az adóelkerülési rendszerek miatt. Az empirikus oldalon az interjúk, az adatgyűjtés a tagállamoktól és így tovább, valamint az ökonometrikus modell kapcsán is rengeteg részletet tudunk még szolgáltatni, ezeket nem szerepeltettük magában a tanulmányban, mert nem gondoltuk volna, hogy sokakat érdekelne a tanulmány elkészítésének technikai oldala. Nem tudom, hogy a kollégák szeretnének-e valamit még hozzáfűzni. Gigolt képviselő, köszönöm szépen előre is, hogy megküldi az ökonometrikus modellel kapcsolatos további információkat. Ami az első részt illeti, ha jól értem, akkor a nemzeti hatóságoktól kaptok adatokat arra vonatkozóan, hogy ő ők mennyi adóbevételtől esett el az ország. De ez országonként más és más módszertan alapján készült becsléseket jelent, és ezeket az adatokat vették önök alapul, és ezeket vetítették a 28 tagállamra. Nem bizarr ez egy kicsit tudományos szemszögből nézve? Um, we had no other way of doing it. I mean, firstly... Más lehetőségünk egyszerűen nem volt. Voltak olyan országok, amelyek nem szolgáltattak becsléseket, ezért a becsléseket szolgáltató országokat kellett alapul venni, és másodszorban 8 országot vizsgáltunk a mintában, 28-ból. Nekünk az volt a feladatunk, hogy EU-s szintű becslést végezzünk. Szükség volt arra, hogy extrapoláljunk, más különben nem tudtuk volna ezeket az adatokat szolgáltatni. Igen, az extrapolációval nincs is gond, de az alapolvát 8 ország eleve más és más módszertant alkalmazott, és a tanulmányban önök nem tették nyilvánvalóvá azt, hogy az egyes országok milyen módszertan alapján készítették el a saját becslésüket, esetleg a mintául vett 8 ország módszertanát is, is ismertetné velünk? elnök. Bólogat az előadó, úgyhogy szerintem a módszertannal kapcsolatosan majd egyeztetünk még írásban. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon kevés a kézzel fogható adat, a különböző tagállamok különböző módszertanokat alkalmaznak, ezt már többször is bíráltuk, ezt a tagállamok felé is jeleztük, és azt hiszem a mi vizsgálóbizottságunknak az egyik feladata többek között az, hogy a, az adathézagot betömjük. A tagállamokat többször is felszólítottuk, hogy szolgáltassanak adatokat, de persze ezt a kérdést még tovább tisztázni kell. David Coburn a következő felszólaló listáról, az FDD frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát bármilyen furcsa is, de én egyetértek Gigold úrral. Megdöbbentő, de egyetértek vele. Az önök módszertana annyira ködös, és annyira kevéssé tudományos, hogy egyszerűen nevetséges az egész. Ettől eltekintve persze senki nem akarja az adóelkerülést, adókijátszást, de az cégek világszerte azon munkálkodnak, hogy az illegitim, elképesztő úton működő szocialista kormányoktól megvédjék a bevételeiket. Az adóparadicsom egy vonzó hely a beruházók számára, mert ott szabadon lehet üzletet kötni, és tiszteletben tartják az egyén és a cég pénzét, amelyet keményen megdolgoztak egyébként. Nem egy bürokratikus rendszer szívja el a keményen megke- nehéz, kemény munkával megkeresett pénzeket. És a különböző szocialista kormányok azok, amelyek félnek az adóparadicsomoktól, és csökkenteni akarják az adóelkerülést. Hát üzletemberként egyszerűen elképesztőnek tartom azt, hogy ezt a bürokratikus kartát védjük itt, Brexitre van szükség. Kemény Brexitre, és mielőbb. Ez rettenetes. Egy közös piacot akartunk. Szabad kereskedelmet. Erről szólt az egész. Nagy-Britannia sohasem kérte azt, hogy egy sor bürokrata vizsgálja a bankszámláit. Ez nem a brit út, és remélem, hogy Európában minél többen így érzik, és hamarosan elhagyják az Európai Uniót. Elnök, köszönöm szépen az előadónak ezeket a rendkívül érdekes gondolatokat arról, hogy Európát a szocialisták veszik körbe. Nem tudom, hogy olvasta a tanulmányt, de Hallgassuk meg a válaszokat. Két dologra tudok reagálni, mert vannak olyan részek, amelyekre nem, nem tudok reagálni. Hát majd négy szem közt esetleg, de ezen a fórumon itt most nem reagálnék mindenre. Ami a módszertanunkat életé, szerintem nem igazságos azt nevetségesnek nevezni. A nemzeti hatóságokhoz fordultunk információhoz, információért, beszéltünk a hatóságokkal, információt kértünk, van ennek egy alternatívája, az ökonometrikus modell, ezt is használtuk. Az alapvető módszertan az volt, hogy felvesztük a kapcsolatot a kormányokkal, hatóságokkal, más érdekelt felekkel. Szerintem ez volt az egyetlen módja annak, hogy megkapjuk a szükséges információkat. Nem mondtuk azt, hogy az Egyesült Királyság adóparadicsom. Mi azt mondjuk, hogy az, adó, az Egyesült Királyságot mások adóparadicsomnak tekintik. Nem mi tekintjük annak. Ennyit mondanék erről, és hát a többi ponthoz nem tudok hozzászólni. Annyit fűznék hozzá, hogy az iszlám terrorizmus finanszírozásának veszélye merült fel, mint lehetőség, és azt hiszem, hogy a polgárok többsége szeretne fellépni az iszlám terrorizmus, iszlamista terrorizmus jelentette veszélye szemen. Igen, igen, de hát ez nem fog segíteni, mert az, az iszlamista bankrendszerbe végzünk átutalásokat már évszázadok óta. Önök egyszerűen csak bele akarnak avatkozni mások dolgaiba, az adófizetők pénzére akarják rátenni a kezüket. Legyünk őszinték, ennek semmi köze a terrorizmushoz, semmi köze a biztonsághoz. Ez csak szóbeszéd. Nem így van ez. Ezt mindenki tudja. Jó, hát akkor az ENF-től azt hiszem nincs itt senki. Jól látom? Nem tiltakozik senki, haladunk tovább. Roberta Metzola, LPP. E Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok az, e- a kutatóknak a munkájukért, és azért, hogy elemezték a hatóságok, az illetékes hatóságok teljesítményét, Köszönöm szépen azt is, amit elmondtak tisztázásképpen a kérdésekre válaszolva. Remélem, hogy a vizsgálóbizottságunk munkájának eredményeként sikerült olyan ajánlásokat, olyan útmutatásokat megfogalmaznunk, hogy soha többé ne bénulhasson meg így Európa, mint amit az én hazámban látok például. Én máltai vagyok. Zárásképpen egyébként Szeretnék néhány kérdést is feltenni, remélem ezeket megpróbálják majd megválaszolni. A Panama papírok korrupcióra, pénzmosásra és hatalommal való visszaélésre vetettek fényt, többek között a máltai szocialista kormányban is ezt tárták fel. Évek óta, évek vádaskodásai után kiderül, hogy a miniszter elnök legmagasabb rangú munkatársa is offshore cégeket hoztak létre, például a Brit Virgin szigeteken. Nemrégiben olyan információk láttak napvilágot, mi szerint a miniszterelnökünk és a felesége is akár Panamában titkos pénzeket állomásoztattak, és azerbajdzsáni kapcsolat is felsejlik ebben az egészben. Az én miniszterelnököm egyszerűen nem hajlandó az elmúlt évek során napvilágot látott tények alapján cselekedni, és a rendőrségünk sem hajlandó vizsgálatot indítani a politikai szerepet játszó személyek kapcsán, a büntetésről nem is beszélve. Meg kell említenem, hogy a miniszterelnök nevezi ki a rendőrségi vezetőket Máltán, Ami pedig az intézményi válság mértékét illeti, ma reggel a nemzeti sajtónk arról számolt be, hogy egy évvel ezelőtt a máltai ö, pénzmosás ellenes hivatal azt javasolta a rendőrségnek, hogy a miniszterelnök kabinetfőnökével szemben járjon el, persze a rendőrség ezt nem tette meg, és nem vonják be a Europol sem a vizsgálatokba. Ez nagyon fájdalmas és sajnálatos, főleg így, hogy most Málta tölti be a soros elnökséget az Európai Unióban. Néhány kérdéset szeretnék, kérdést szeretnék tehát feltenni. Fandenkendeláre úrhoz intézett válaszokban azt mondták, hogy Beszéltek arról, hogy mire lenne szükség annak érdekében, hogy az Európai Unió vizsgálódni tudjon a tagállam, az érintett tagállam együttműködése nélkül is. Végeredményben a mi vizsgáló bizottságunk szerepe abban áll, hogy az Európai Unió fellépjen akkor, hogyha nemzeti hatóságok nem tudnak fellépni az ilyenfajta bűncselekményekkel szemben. Két percük van válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Mit tudunk tenni EU-s szinten? Milyen vizsgálatokat tudunk elindítani? Ez a tanulmányunk tárgyakon kívül esik, a tanulmányunk tárgyán kívül, de a munkánk során javasoltuk, hogy legyen egyfajta EU-s szerv, amely monitoringot is végezni tud, és támogatni tudja az illetékes nemzetállami hatóságokat. Az Európai Ügyészségre is felhívjuk a figyelmet a dokumentumunkban, illetve arra, hogy az átláthatóság és az adó elkerülés kapcsán az átláthatóságot is növelni kell, és hát az Európai ügyiség mindenképpen egy nagyon hasznos eszköz lenne az adó elkerülés elleni küzdelemben. Nagyon szépen köszönjük! A Catch the Eye-hoz senki sem jelentkezett. Nagyon jól gazdálkodtunk az idővel. Köszönöm szépen az előadóknak, a kutatóknak. Biztos vagyok abban, hogy lesz még az adatbázissal kapcsolatosan egy eszmecserénk, ha más nem írásban. Köszönöm szépen a munkájukat, most pedig a mi dolgunk az önök munkája alapján kézzelfogható politikai intézkedéseket kidolgozni európai és nemzetállami szinten. A második panel során pedig pontosan ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, amelyeket egyébként Metszol a kolléganő is említett. Milyen lépéseket kellene a tagállamoknak jogi szinten foganatosítaniuk Köszönöm. So while our speakers um, are preparing themselves, uh, we move to the second panel on the responsibilities of EU. Amíg a hozzászólóink vagy az előadóink felkészülnek, addig bevezetem a következő témát, amely az uniós tagállamoknak az alkalmazandó uniós jogszabályok iránti felelősségéről és a jogi kiskapukról szól. Először is az illetékes hatóságok teljesítményről hallunk majd egy előadást az adóelkerülés, adókijátszás és pénzmosás elleni küzdelemben. Aztán lesz egy előadás, amely elemzést nyújt az illetékes hatóságok teljesítményéről, az adóelkerülés, adó kijátszás és pénzmosás elleni küzdelemben. Káza úr szólt a tagállamok szerepéről, és azonban nem tudtuk meghallgatni a választ, mert el kellett mennie, hogy elérje a repülőgépét. A tagállamok által szolgáltatott válaszokra támaszkodik az etémában született kutatás. Egy kérdőívet küldtünk ki a tagállamoknak, az adóügyekben elkövetett bűncselekmények definíciójára, a munkamódszerekre vonatkoztak a kérdések, valamint az eddig elért eredményekre többek között. Az általunk kapott nemzeti válaszokat a PANA szakbizottság weboldalán tettük közzé a tagállami adatszolgáltatás címszó alatt. Most a hozzászólókat, illetve az előadókat kérem meg, hogy tartsák meg előadásokat. Sár asszony, ha jól ejtem a nevét, mondja az elnök. Nagyszerű. Sár asszony, ön kezdheti. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kell kérnem Stefan Reynolds kollégám nevében, aki tulajdonképpen elkészítette ezt az előadást, de most születik a gyermeke, ezért nem tud ma itt lenni. Hát szerintem ez legitim jog, és hát gratulálunk a, az érintett előadónak. Köszönjük szépen, hát megpróbálunk mi mindent megtenni annak érdekében, hogy megfelelően bemutassuk az előadást, és Stefán majd később esetleg ellátogathat az önök vizsgálóbizottságába, hogyha arra szükség mutatkozik. Ami a tanulmányunkat illeti, a tanulmányt az EP, EPRS expost ö, elemző egysége készítette el. A cél az, hogy elemezzük az EU-s tagállami hatóságokat, azok teljesítményét az adókijátszás adó kikerülés és pénzmosás elleni harcban. A publikáció teljes címe az illetékes adminisztratív és igazságügyi hatóságok adókijátszási, adókikerülési, adócsalás és pénzmosási esetek kivizsgálása terén nyújtott teljesítményének előzetes áttekintése. Hivatalosan 2017. július 7-én jelenik meg, a, illetve 2017. július 7-e volt az eredeti megjelenési időpont, és 2017. decemberében ez a e vizsgálóbizottság elnöke kiküldte a tagállamoknak azokat a kérdőíveket, amelyekre válaszoltak a tagállamok. Stefan Reynolds készítette a fő elemzést és a tervezet elkészítése is az ő feladatköre volt. Három ex post értékelési osztálybeli tag vett részt még a munkában. Elodie Tyrion fog utána felszólalni, aki a definícióval, a nemzeti szabályokkal és az EU-s szabályok végrehajtásával foglalkozott a vonatkozó területen. Én magam fogom áttekinteni a pénzügyi ö, információ szolgáltatással foglalkozó osztályok ö, eredményeit fogom elemezni, és Morris Hamelers is részt vett a munkában, aki a tagállami válaszokat elemezte ki. Brigitte Unger professzor asszony, aki az Ütrechti Egyetemen tanít, elvégezte a peer review-t a tanulmányjal kapcsolatosan. Először is emlékeztetnék a kérdésekre, amelyeket a tagállamoknak küldtünk ki. A kérdévben az adó ügyben elkövetett bűncselekmény jogi definíciójára kérdeztünk rá. Részletek, részletes információkat kértünk azon hatóságok munkájáról, amelyek a gyanús tranzakciókat vizsgálják ki, valamint arra is rákérdeztünk, hogy az illetékes hatóságok az adott tagállamon belül hogyan működnek együtt egymással. Kérdéseket tettünk föl az alkalmazandó büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatosan, részleteket kértünk a tapaszt, megtapasztalt problémákkal kapcsolatosan, és statisztikákat az érintett cégek típusáról, az esetleges szankciókról, büntetésekről és díjakról. Végezetül Információt kértünk arról, hogy a tagállamokban mi a helyzet a Panama papírokhoz kapcsolódó vizsgálatokkal, valamint a Bahama Leaks-hez kapcsolódó vizsgálatokkal És Ami a módszertanunkat illeti, számszerű és kvalitatív és kvantitatív adatokat is vizsgáltunk, ezek alapját pedig a tagállamok által szolgáltatott válaszok képezték. A formális válaszadáson túl a hivatalos tagállami éves jelentésekben szerepeltetett információkat is értékeltük, és ezeket is figyelembe vettük a tanulmányunkban. A kérdőív és a tagállami válaszok közérdekű információk, és ezeket megtalálhatják a vizsgálóbizottságunk weboldalán, ahogyan azt a képernyőn is láthatják. Így néz ki a PANA vizsgálóbizottság weboldala. Emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy a Vizsgálóbizottság elnöke azt kérte, hogy a tagállamok a válaszaiban kövessék a kérdőívben megadott sorrendet. Szerepelt egy ajánlott keret is, a hosszra vonatkozólag, és a további információkat függelékben lehetett szerepelni, szerepeltetni. 2017. január 15-e volt a határidő a válaszadás az összes tagállam esetében. Az első megfigyelésünk az, hogy egyetlen egy tagállam sem tartotta be a határidőt. Ez talán érthető is, hiszen informális megbeszélések során Stefan Reynolds megtudhatta azt, hogy sokszor nagyon nehéz volt a két információkat begyűjteni. Akkor egyébként a PANA mandátumát sem hosszabbították még meg. Végezetül januárban érkezett be öt válasz, 13 februárban, Négy tagállam válasza a márciusban érkezett, kettő áprilisban, és még három választ várunk. Mindmáig Magyarország válasz tervezete szolgálat közi konzultációk tárgyát képezi, de a beadásra vonatkozó dátumot egyelőre nem voltak hajlandóak meghatározni. Dánia, Spanyolország és Málta egy sem reagált eddig, Málta részéről eddig semmiféle reakció nem érkezett. A tagállamoktól tehát viszonylag lassan érkezik be az információ, és hát vannak olyan tagállamok, amelyek még eddig nem adtak választ, ezért és nem márciusban jelent meg a tanulmány, hogy eredetileg terveztük, hanem július 7-én jelenik meg hivatalosan, azért júliusban, mert még várjuk a válaszokat, azokat is elemezni kell, amelyek még nem érkeztek be, és emellett 2017. szeptember 5-ig is még módosításokat nyújthatnak be majd a képviselők. Ami a tagállami válaszok előzetes elemzését illeti, összesen három kategóriát határozhatunk meg nagy vonalakban. Először is voltak olyan tagállamok, amelyek minimális választ adtak, és ezek alatt elmaradtak az elvárásoktól. Szinte semmilyen statisztikai adatot és semmiféle elemzést nem tartalmaztak ezek. A válaszok körülbelül egy negyede tartozik ide, Luxemburg például ebbe a csoportba sorolható. Másodszorban a válaszok nagy része kielégítő volt, ez a második kategória, ezek e, megfeleltek az elvárásoknak, világos adatokat tartalmaznak és e, eleme, elemzéseket, bár itt is akadnak azért e, többé-kevésbé súlyos hiányosságok. Déli és keleti, kelet, dél, dél-európai és kelet-európai országok tartoznak ebbe a kategóriába, és a német jelentés is, illetve válasz is ide sorolható, amely nem mindig világosan fogalmaz, és az Egyesült Királyságbeli is, amely a jogi rendszert nem magyarázza kellőképpen. A harmadik kategóriába tartoznak a rosszabb minőségű válaszok. Elnézést, mondja az előadó, kikapcsolódott a mikrofonja. Tehát a harmadik kategóriába tartoznak azok, amelyek meghaladták az elvárásainkat, minden kérdést, vagy a kérdések nagy részét nagyon részletesen válaszolják meg. Hollandiából, Svédországból és Finnországból érkeztek ezek a válaszok. Néhány tagállam, beleértve az Egyesült Királyságot is, nagyon lelkesen válaszolt az információra vonatkozó megkeresésünkre, Azonban voltak olyan tagállamok is, amelyek eh, mm, egyáltalán nem voltak lelkesek, és éppen, hogy megválaszolták a szükséges kérdéseket, de oly módon, hogy eh, érdekes következtetéseket ezekből ne lehessen levonni. Hogyha lesz idő, akkor eh, később elmagyarázom majd azt is, hogy a tagállamok egyébként hogyan tudják kiegészíteni az eddig leadott válaszaikat erre akkor van lehetőség, hogyha még ellenőrizniük kell az adatok pontosságát. Teljesen világos már most, hogy az összehasonlító elemzés nagyon nehéz lesz, mert eh, a tagállamok eh, nagyon különbözőképpen válaszoltak a kérdésekre, különbségek mutatkoznak meg a válaszok hosszában, a közölt adatok eh, mértékére nézvést és a koherenciában is nagyon nagy eltérések vannak. Most pedig Elodik kolléganőmnek adom meg a szót, hogy szóljon az előzetes megállapításainkról. Nagyon szépen köszönöm. Ismertetni fogom önökkel, hogy ez ideig milyen megállapításokat sikerült tennünk. Nekiláttunk a beérkezett válaszok elemzésének, vizsgáljuk a különböző bűncselekmények természetét, valamint vizsgáljuk a releváns jogi rendelkezésekben előirányzott szankciókat is. Úgy tűnik, hogy az összes válaszadó megfelelő választ küldött a megfelelő jogi definícióra vonatkozólag, ami a pénzmosást illeti, az összes tagállam a pénzmosást több bűncselekménynek tekinti. Rengeteg válaszból nagyon hasonló megközelítést olvashatunk ki a pénzmosás jogi definíciójára nézve. Ebb, ezért valószínűleg pozitív A legtöbb tagállam a válaszában az adóelkerüléssel kapcsolatos rendelkezésekről is szolgáltatott információt, de általában csak nagyon átfogó információkat juttattak el hozzánk, ez az elemzés nagyon nagy mértékben megnehezíti. A legtöbb tagállamban van az adóelkerülés elleni harcra létrehozott szabályozási keret, de ezek sokszor nem elégségesek. Az adó kikerülést általában leg, legális cselekvésnek tartja, cselekménynek tartják, ezért nagyon kevés tagállamban van csak olyan szabályozás, amely büntetné az adó kikerülést magát, szemben az adó kijátszással. Zárásképpen az elemzésben megpróbálunk majd elemezni valamiféle mintát, amely megmutatkozik az adókikerülés, adókijátszás és pénzmosás elleni küzdelemben a tagállamokban, hogy jobban megérthessük a tagállamok által kommunikált kvalitatív és kvantitatív adatokat. Ami az administratív kapacitásokról szóló válaszokat életi, az összes tagállam jelezte, hogy milyen gyakorlatot követ ezen a területen, már most látható, hogy a különböző tagállamok között nagyon nagy a különbsége, abban, hogy a bejelentett esetek közül hányban indítanak vizsgálatot, hány esetben azonosítottak bűncselekményt, hány esetben került sor eljárásra, és hány esetben sikerült visszaszerezni az adott értékeket. A pénzügyi információ szolgáltató ügynökségek, hatóságok munkájára is rákérdeztünk, megtudhattuk, hogy ezek hogyan gyűjtenek adatokat az adatszolgálásra kötelezős felektől. Néhány esettanulmányt is eljuttatott néhány tagállam, valamint adatot szolgáltattak arról is, hogy hogyan működnek együtt nemzetközi szervezetekkel és más tagállamokkal az adatszerzésben. Amint a gyanús ügyekre vonatkozó jelentéseket elemezték, az illetékes hatóságokhoz kerülnek a különböző hatóságokhoz kerülnek az ügyek tagállamtól függően. Úgy látjuk, hogy általában az ügyészséghez vagy az adóhatósághoz kerül az ügy végül, és ők indítanak újabb vizsgálatot. Általában az eljárás azzal zárul, hogy az adóhatóság szankciót ró ki, vagy pert indít, illetve bizonyos tagállamokban büntetőjogi eljárás is indul, főként súlyosabb esetekben. A különböző vizsgálatokat elemezve arra jutottunk, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek nagyon jelentős kvalitatív és kvantitatív adatokat ö, szolgáltattak, voltak olyan tagállamok, amelyek nagyon kevés adatot, úgyhogy az összehasonlító elemzés itt is nehéz volt. Ugyanakkor azonban vannak olyan adataink, amelyek alapján az látható, hogy az áfacsalás, az pénzmosás és az adó, kike, adó kijátszással szemben viszonylag jól tudnak fellépni a tagállamok, azonban az offshore adó bűncselekmények esetében a tagállamok nehézségekbe ütköznek a joghatóság kérdése miatt. Több válaszból azt is kiolvashattuk, hogy nehéz a szervezett bűnöző, bűnöző hálózatok által elkövetett, elkövetett csalási ügyekben eljárni. Az áfa csalást nagyon problematikusnak tekintik sokan, mert ez a fajta csalás adott esetben közös európai fellépést eh, tesz szükségessé. Ez a problémát talán érdemes nyomon követni, mert eh, nagyon világosan körülírható csalás típusról van szó, általában a szervezet bűnözéshez kapcsolódik, és határokon átnyúló jellege van. Az európai ügyészség létrehozása ilyen szempontból releváns lehet, még akkor is, hogyha az áfa csalás, illetve a körhinta csalás nem e- elsődleges témája ennek a tanulmánynak, elemzésnek. Összességében több ö, ö, benyújtott ö, anyag nem éri el a kívánt színvonalat, és óriási különbségek vannak a jogi értelmezésekben is. Ö, attól függően, hogy milyen nemzeti megközelítés érvényesül az adóztatás, a gazdasági adóztatási célok tekintetében. Részleteiben egyfelől ö, egyre szigorúbb, büntetőbb jogi rendszerek érvényesülnek, másfelől a meggyőző erőt próbálják alkalmazni, ösztönzőket, és egy új generációt kinevelni az autó, adóhatóságok munkatársai tekintetében is. Az adópolitika mindenképpen a gazdaságpolitika központi eleme, és a tagállamok nem szívesen vesznek át más koncepciókat. Ezért is a sokféleség, ami persze objektíven is magyarázható az administratív kultúrák közigazgatási kultúrák különbözőségével is, de ez sajnos óriási erőforrásokat emészt föl, hogy mindig nemzeti beszámolókat kell ö, íratni, teljesen mások az adó elkerülés, adócsalás elleni fellépési metodikák, nem átlátható. Nem csak az adózás maga, hanem az adózás ellenőrzése sem, nem összehasonlíthatók a rendszerek. A tagállamok eleve nagyon különbözőképpen válaszoltak. A Panama botrány, a kiszivárogtatások ügyében is. Egyesek alig ismerik el a dolog tényét, vagy legalisztikus megközelítést javás, javasolnak, egyenkénti bírósági eljárást, és általános információkat nem szívesen közölnek. Egyes tagállamok azt közölték velünk, hogy elemzik a helyzetet. Ugyanakkor voltak olyan tagállamok, amelyek részletesen válaszoltak minden kérésünkre, sőt, az meghozott intézkedéseket, és ezek hatékonyságát is már elkezdték elemezni, szinte kisebb elemzések formájában. konkrétabban, ami a Panama botrány óta történt, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, az megfogható és komoly fellépés volt, de a tagállamok többsége gyakorlatilag semmilyen eredményről, vagy akár intézkedésről sem számolt be, vagy egyáltalán nem is válaszolt. A leggyakoribb válasz az volt, hogy túl korai még eredményekről beszélni, vagy értékelni bármit. Más tagállamok azt mondták, hogy maguk is vizsgálják a kiszivárogtatások kapcsán felmerült neveket, de ezeket belső kompetenciának tekintik, ezek kivizsgálását. És a, az újságíró konzorcium adat adatait nem is akarják használni. Más tagállamok, a Bahama és a Panama botrányok tekintetében nagyon különböző eredményekre jutottak, illetve eleve a felmértség foka is nagyon különböző. Éppen ezért nem tudunk mi sem közös következtetéseket levonni, mi is csak találgatunk. Az, az elemző munka megkönnyítése érdekében, és hogy jobbak legyenek az adatok, megpróbáltunk ö, delegációkat küldeni a tagállamokba, és táblázatosan egyszerűsítve a kérdéseket, táblázatos választ This fish is entirely based on member state submissions, their annexes and és ezek az adatlapok formulák talán megkönnyítik majd a válaszadást, és betöltik a hiányzó adatlyukakat, Ezekre reméljük, hogy a tagállami hatóságok könnyebben válaszolnak majd. Illetve a tárlasztos forma, az összehasonlítás egy kicsit ösztönzés a tagállamokat arra, hogy elküldjék az adataikat. Reméljük, hogy ezeket majd összesíteni tudjuk hamarosan, és az Európai Bizottság szakértői munka, pénzmosási és terrorista finanszírozási munkacsoportja ezt is figyelembe fogja venni saját ajánlásai megfogalmazásakor. Továbbá, hogy kollégáim is elmondták, egy külső elemzőt is felkértünk az Ütrechti Egyetem gazdasági karáról, egy hölgyet, aki 2013-ban már végzett ilyen irányú kutatást a pénzmosás elleni fellépések hatékonysága témájában. És akit a Policy Departmentünk fel is kért arra, hogy az offshore tevékenységek és pénzmosási tevékenységek legfrissebb elemzését végezze el számunkra. Köszönjük szépen a figyelmet, igyekszünk kérdéseikre megfelelni. Köszönjük szépen, és a kollégájának is minden jót kívánunk. Most a második előadás következik. Enzi Amicelle az előadónk, utána pedig ismét kérdések és válaszok köre következhet. Anthony Amicelle, a Nemzetközi Összehasonlító Kriminológiai Központban dolgozik, Kanadában és az adóval kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépésről fog beszélni. Együttműködési formákról az FIU-k között. A központ elvégzett egy Európai Bizottság felkérésre egy mappinget, és kimutatta, hogy a nemzetközi határokon átnyúló pénzügyi bűnözés elleni fellépés együttműködéseiben mik a gyenge pontok, erősségek, európai országokat is vizsgáltak, Svájcot is, és nyilván Kanada és a vizsgált országok között van, így külső összehasonlításunk is van, arra vonatkozóan, hogy az FIU-k mennyire hatékonyak a adó bűnözés elleni fellépésben. Amicsell az úrnak akkor adok a szót, 25 percben rosszul mondtam, mondja az elnök. Elnézést megsérel. mondja először, és aztán a Michelle úr. Köszönöm szépen. Mondjuk, én a parlament kutatószolgálatánál dolgozom. A PANA bizottság megbízásából megvizsgáltuk az FIU-k működését. Tanulmányunkat márciusban adtuk ki, két részből áll. Egy kezdeti elemzés az EU-n belül működő FIU-król és a, ezeknek működési jogi keretéről, és egy második rész, amit már nem én írtam, hanem amely három országra vonatkozóan az Egyesült Királyságot és Svájcot is ideértve fejti ki a részleteket. Mi is az FIU? Ez egy központi nemzeti hatóság, amelynek az a feladata, hogy a pénzügyi pénzmosásokkal kapcsolatos adatokat feltárja, továbbítsa, főleg a terrorizmus célú pénzmosással kapcsolatban. Ezeknek van egy jelentő osztálya, a Reporting Entity, akik egy közös európai szabály jelentési módszertan alapján jelentenek, összefogják a szolgáltatókat, ügynökségeket és más jogi személyiségeket, amelyek a témában érintettek. Valamennyi érintett félnek kötelessége tám, ö, tájékoztatni az FIU-kat, az előbb még a kaszinókról is szó volt, ö, hogyha gyanús tevékenységet észlelnek, és az FIU-k az ilyen gyanúknak utána járnak, és adott esetben a megfelelő hatóságokat értesítik. Nézzük, hogy hogyan működnek ezek Európában, és ez az átfogó mapping az FIU-kra vonatkozóan milyen eredményeket hozott. Van egy EU FIU platform, amit az Európai Bizottság tart fönn, és amely a bevált gyakorlatok cseréjét szolgálja. Nos, az FIU-k adóbűncselekmények elleni tevékenységét elemezve három fő kihívást tudunk megállapítani. Nemzeti szinten az fiu és az adóhatóságok közötti együttműködés sajnos nem optimális. Az EU fiu munkáját sok dolog korlátozza, itt bőven van még tennivaló. Például világosabb megállapodásokra lenne szükség az adóhatóságok és az FIU között nemzeti szinten, hogy milyen mennyi adatot kötelesek egymásnak átadni a szervezetek, és itt tovább. A második kihívás az, hogy a bankszámlával rendelkező tulajdon, bankszámla tulajdonosokra vonatkozó adatállományok vagy nem léteznek, vagy nem megbízhatóak, nincs minden tagállamban egyáltalán ilyen nyilvántartás, miközben az MRE irányelv ilyen nyilvántartások létrehozását ajánlja, ezt nem tette kötelezővé, és a kedvezményezettek nyilvántartása is központi szinten egyes országokban létezik, máshol nem létezik, és az ide vonatkozó már kötelező szabályozás sem hajtották végre egyes tagállamok, ha három hónap lett volna számukra a végrehajtás megszervezésére. Az FIU és az EU közötti együttműködésben is vannak gondok. nehéz eldönteni, hogy egy gyanú mikor nevezhető már bűncselekménynek, és persze ettől függ az adatközlés sikénység is, megtagadhatják az FI-juk vagy a tagállamok az adatközlést, hogyha egy adott gyanús eset a saját nemzeti jog szerint nem minősül bűncselekménynek. Ezek tehát a fő kihívások, emellett azonban azért most már született némi közeledés az egyes országok rendszerei között, például a júniusi egyeztetésnek köszönhetően. Például, ha, ha már létezik egy együttműködés, akkor ott a proaktív és gyorsított adatközlés elindult egyes felek között. Az információ kérésre gyorsan kell válaszolni, és az adóbűncselekmények nemzeti ö, büntetőjogi definíciója nem állhat útjába annak, hogy adatokat közöljenek a tagállamok. Az FIU-knak más tagállam számára is ki kell adnia adatokat, ha az adott tagállam érintett egy ügyben, és az fiu minden nemzeti jog szerint rendelkezésre álló bűnöldözési eszközt felhasználhatnak annak érdekében, hogy célkitűzéseiket megvalósítsák. Ami az EU-EU e szabályozási keretét illeti, az Európai Bizottság decemberben tett javaslatot egy új irányelvre, amely a harmonizációt szorgalmazná a pénzmosás elleni fellépési metodikában. A meglévő rendszerek összehasonlítását a kollega úr végezte el, a kanadai szakember, ő fog önöknek arról beszélni, hogy mik is ezek a specifikus különbségek az egyes európai országok között. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és hogy ezen nehéz éjszakai utazás után itt lehetek. Kilian Sogyó és Julian Berg készítették ezt a tanulmányt, és arra vonatkozik, hogy az első három irányelve, amely a piszkos pénzekre vonatkozik, hogyan valósul meg. Tehát itt főként az adózással kapcsolatos bűncselekményekre fókuszálunk. Először is azzal kezdeném, hogy történeti áttekintést szeretnék adni arról, hogy hogyan is néz ki a Financial Intelligence Unit munkája. Ugye itt tulajdonképpen mi vagyunk a legfontosabb nemzeti intézmények gyűjtő szervezete a adó, illetve a pénzmosás ellenében. Ezért meg kell értenünk, meg kell tudnunk azt, hogy mit is jelent az, hogy piszkos pénz. Mit is jelent az, hogy piszkos pénzek? Hát először is ugye korá, az első irányelvben ez még a kábítószerkereskedelemről származó pénzekre vonatkozott, most viszont mindenféle pénzügyi bűncselekményre kiterjed mindez, korrupció, adóelkerülés, adócsalás, pénzmosás, és így tovább. Tehát ez mutatja azt, hogy mit is jelent a Financial Intelligence Unit munkája. A pénzmosás nagyon sokszor valami más bűncselekménnyel függ össze, hiszen abból származik a pénz. Ahogyan elmondtam már korábban, a fő célunk az volt, hogy a kábítószerkereskedelemből származó összegek pénzmosását derítsük fel, most viszont ez már sokkal kiterjedtebb, mindenféle bűncselekmények, terrorizmus és bármiféle illegális pénzügy, vagy pénzmozgásokra kiterjed a tevékenységünk. Tehát ez most már sokkal szélesebb körű, és a aló adó elkerülés explicite megjelenése az alkalmazási körünkben szintén nagyon fontos kérdés, mert korábban ezt még kimondottan kizárták ebből a körből. Tehát itt egyfajta szelektív tolerancia alakult ki. Ez az úgynevezett szelektív tolerancia, tehát ilyen módon központi fontosságúvá vált számunkra. A másik legfontosabb paradigmaváltás pedig arra vonatkozik, hogy a adó elkerülés bevezetése a tevékenységük körünkbe szintén visszavezethető mindig arra, hogy honnan származik az illegális pénz. A pénznek nem csak a forrása, hanem a felhasználása is lehet illegális, és itt mind a kettőre oda kell figyelni, tehát az úgynevezett forrásra és a felhasználásra vagy célra is. Most természetesen mindez a terrorizmus finanszírozásra is kiterjed, ugyanis ez ugyanebben a logikában keresendő, És most szeretnék a terrorizmus finanszírozásra kiterjedni, ki, ö, kitérni. Mindannyian tudjuk azt, hogy ö, ez milyen ö, nagy problémát jelent, de az, hogy mindez ellen mit tudunk tenni mi a pénzügyi intelligencia egységnél, az megint más kérdés. Új emberi erőforrásra van szükség, és rengeteg más fajta beruházásra van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk venni hatékonyan a harcot ez ellen. A terrorizmus finanszírozás egyébként mindenféle más, tehát az ez elleni harc mindenféle más pénzügyi bűncselekményre is, vagy ezeknek a felderítésére is nagyon jó hatással van hiszen eh, a prioritás kérdés eh, ma a terrorizmus finanszírozás. Itt nem arról van szó, hogy össze akarjuk hasonlítani a különböző eh, pénzügyi bűncselekményeket, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ez még vita, hogy mennyire foglalkozhatunk prioritásként egyfajta bűncselekménnyel egy másiknak a terhére. A pénzügyi intelligencia, vagy Financial Intelligence Unit munkája ma egy olyan specializált szolgálathoz hasonlítható, amely a tak, a, az adó elkerülés mindenféle szervezett bűnözés formája ellen felveszi a harcot. A prezentáció többi részében pedig a legfontosabb feladatainkra hívnám fel a figyelmet, az információszerzés, információ elemzés, és minden egyes elemet szeretnék mélyebben megvitatni. Nézzük először az információszerzést. Mint ahogy tudjuk, a pénzügyi tranzakciós jelentés rendkívül fontos ebből a szempontból, és leginkább a bankoktól érkezik hozzánk információ ebben a kérdésben. Az úgynevezett gyanús ügyletek modellje jelenti számunkra a kiindulási pontot, de természetesen más szereplőket is említhetnék, például jogászokat. Ők is jelenthetnek felénk. Fontos tehát a pénzügyi biztonság szempontjából figyelembe venni ezeket az információkat. De itt alapvetően nem rendőri vagy rendészeti hatóságokról van szó, vagy biztonságpolitikai hatóságokról, de természetesen a pénzügyi intézet, pénzintézetek is értik, hogy miről van szó. A pénzügyi intézeteknek meg kell különülnie a terrorista tehát a, meg kell jelentetniük a terrorizmusra vonatkozó adatait, a, adataikat, és ezzel kapcsolatban felmerül egy fontos probléma, az úgynevezett defensing reporting, vagyis az, hogy a gyanús ügyletek jelentése esetén a pénzintézetek azért teszik meg a feljelentést, mert a reputációjuk is megszenvedhet csorbát akkor, hogyha ezt nem teszik meg. De a túlzott jelentés, például az Egyesült Királyságban jellemző, legalábbis szerintünk, akkor, amikor ez akkor jellemző, hogyha bármilyen kisebb probléma felmerül, azonnal jelentenek. Egy másik lehetőség pedig az, amikor túl kevés alkalommal jelentenek, például Svájcra jellemző ez a fajta magatartás, csak akkor jelentenek, amikor nincsen más lehetőségük, például, hogyha mondjuk az újságok címlapján szerepel egy ügy, mondjuk a Panama ügy, akkor tényleg kötelezsek jelenteni azt, hogy igen, ez a személy, ez a mi ügyfelünk. Nagyon hosszú időn keresztül a kompromisszum úgy nézett ki, hogy a pénzmosás ellen akkor akarjuk felvenni a harcot, amikor a terrorizmus finanszírozásával, szervezett bűnözéssel van szó, de amikor legitim politikai vagy gazdasági szereplők adócsalásból származó bevételeit nem akarták korábban jelenteni. Ezen kívül fontos látni azt, hogy hol vannak a, a határok, és mit jelent pontosan az, hogy gyanús ügylet. Egyes or- országunként is változhat az, hogy ö, mi az, amit gyanúsnak ítélnek, egyszerű gyanúról van szó, vagy, vagy minősített gyanús ügyről. Tehát ez megint csak országról országra haladva egészen máshogy nézhet ki. De vannak olyan országok is, ahol teljesen automatikus a jelentés. Az Egyesült, az Európai Unióban ez országonként változik. Az Európai Unióban vagy Kanadában a több mint tízezer dollárra kiterjedő átutalásokat automatikusan megküldik ennek a pénzügyi hírszerző egységnek. Ez tavaly 24 millió jelentést jelentett. Voltak az automatikus tranzakciós, illetve a gyanús ügyleteken alapuló bejelentések. A kanadai helyzet minden 10 ezer dollárt meghaladó átutalás esetében jelentést feltételez. Most pedig megnézhetjük azt, hogy mi a másik fontos funkciója a egységünknek hogyan működik eh, a munkanálunk és hogyan elemezzük a hozzánk beérkező adatokat. Természetesen itt a különböző eh, ada- modellek között különbség van. Rendőrségi, rendészeti vagy administratív megoldásokat, megközelítéseket eh, alkalmazhatnak ezek a különböző modellek, de ugyanakkor nagyon különböző modellek együtt is élhetnek. Az egyik nagy különbség az adatbázisokra vonatkozik. Ez megint csak nagyon különböző megközelítés feltételezhet a különböző pénzügyi hírszerző egységek munkájának szempontjából. A két modell közötti különbség az analitikus, illetve az adatokon alapuló modell között a következő különbség mutatkozik. Az első az igazából egy adatbázisként tekinthető. Az Egyesült Királyságban például ez a jellemző. Nagyon sok szereplő közvetlenül is hozzáférhet ehhez az adatbázishoz, mindenféle elemzés nélkül. Az Egyesült Államokban is így működik ez. Azonban az analitikus modellben egészen más a helyzet, ilyenkor nem lehet hozzáférni automatikusan az adatbázishoz. Ebben az esetben csak a az egység munkatársai férnek hozzá, tehát a, olyan hatóságok és specializált intézetek, akiknek az a feladata, hogy ezeket az információkat elemezzék. Ami a harmadik funkciónk, az információ átadás illeti, ez a specifikus bűncselekmények elleni harcot foglalja magába. Kik a legfontosabb partnereink, kik azok, akik ennek az egységnek az úgymond termékeit fogyasztják. Nos, hát ez megint nagyon különböző lehet. Például Svájcban csak az ügyészség lehet ilyen hatóság, Kanadában megint egészen más a helyzet. Ott a hírszerzés, a rendőrség, az adóhatóság, és így tovább mind-mind hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz. Bizonyos esetekben egyébként Franciaországban és az Egyesült Királyságban is hasonló a megközelítés. Tehát itt alapvetően az mutatja meg a különbséget, hogy csak a ügyészség vagy más szereplők is hozzáférhetnek-e ezekhez az információkhoz. Amikor elemezzük az úgynevezett gyanús ügyletet, akkor proaktívan kiadjuk az információt a partnereink számára, vagy pedig Más esetekben meg kell várjuk a partnerek ilyen irányú kérését. Kanadában például kifejezetten reaktív megoldást alkalmaznak, hogyha a partnerek bizonyos fajta bűncselekményekre kérdeznek rá, akkor meg fogják találni az elemzések eredményét, de ez fordítva nem igaz. Az Európai Unióban, amennyiben partnereink nem keresnek rá az adó bűncselekményekre, akkor nem fogják ezeket megtalálni. Tehát itt nagyon nagy a különbség a proaktív és a reaktív megoldások között. Szintén a nemzetközi együttműködés kérdésében két fontos kommunikációs csatorna van. Az Edmond csoport az egyik ilyen, amely gyakorlatilag a pénzügyi hírszerző egységek együttműködésének szintjét mutatja. Most több mint 52-en vesznek részt ebben az Egmond csoportban. És aztán van egy biztonságos mailbox rendszer is. Ez európai szinten működik, különböző kapacitások mellett. Miért is akarnak együttműködni? Nos, hát alapvetően különböző nemzetközi vagy nemzeti, ez egy nemzetközi elemekre utalhatnak, de van olyan is, hogy nemzeti szinten különböző hatóságok keresik meg az egységet. Az Egmont csoport és az FIU-net között a szofisztikáció szintjében van csak különbség, ez utóbbi sokkal szofisztikáltabb, kifinomultabb, multilaterális és bilaterális szinten egyaránt. Szerintem ez kulcsfontosságú, főként akkor, hogyha egy európai szintű FIU-ban gondolkodunk. És végül nézzük az akadályokat, a legnagyobb problémákat, amelyek a nemzetközi együttműködés előtt állnak. Az egyik például az, hogy képes, képtelenek vagyunk megfelelő nemzetközi együttműködésre. Miért van ez így? Egyrészt vannak olyan FIU-k, amelyek nem kötelesek együttműködni akkor, hogyha nincsen specifikus gyanús ügylet. Másodszorban például mondjuk az Egyesült Királyságtól kérünk információt, akkor ugyanezzel az ügyel kapcsolatban megkérdezik a bankokat, de elképzelhető, hogy például Svájcban ez problémát jelent, Nagyon különböző a kapacitás akkor is, hogyha másfajta bűncselekményekről van szó. Például a drogkereskedelem esetében más a válaszadás, mint mondjuk az adócsalás esetében. Ezt alapvetően azért mondom el, hogy megértsük, hogy automatikusan hogyan lehetne megoldani ezt az adat átadást. Tehát itt megint csak a probléma az, hogy nincsen spontán vagy automatikus adatmegosztás a gyanús ügyletek esetében minden országban, főként az adócsalással kapcsolatban. És az utolsó gondolat számunkra nagyon fontos azt látni, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz. és másodszorban pedig meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan, mit fogunk kezdeni ezzel az információval. Vannak olyan országok, amelyekben az információt megkapják ugyanaz illetékes hatóságok, de nem használhatják fel például adóelkerülési ügyekben. Tehát itt nem csak az, az információkhoz való hozzáférés jelent kérdést, hanem az is, hogy mikor van jogú, mikor jogosultak azt a hatóságok felhasználni. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Jöhetnek a felszólalók. Az összes prezentációval kapcsolatban fel lehet tenni kérdést. Most következnek először a jelentéstevők, társjelentéstevők. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a rendkívül átfogó előadást is. Hadd kezdjem a legutóbbi előadással az FIU vita kapcsán. Az ön által bemutatott tanulmány rengeteg mindenre rávilágított, de jó lenne, ha néhány dolgot még tisztázna. Három fő problémára mutatott rám. Az FIU a nemzeti hatóságokhoz fűzött kapcsolata a az illetékességek, hatáskörök közötti átfedések, különbségek. Szerintem ez nagyon fontos, mert a pénzmosáshoz kapcsolódó legtöbb esetben azt látjuk, hogy a bűnözők vagy adó elkerülők a pénzügyi rendszert használják föl a pénzmosására, és az általunk létrehozott pénzügyi rendszer nagyon könnyen kihasználható. Túlságosan megkönnyíti számukra a dolgot. Jó lenne, hogyha beszélne egy kicsit többet az EU szintű pénzügyi hírszerző egység létrehozásáról, és arról, hogy ez valon, vajon feloldaná-e ezeket a hatáskörökkel kapcsolatos ellentmondásokat, segítene a hatékonyságon. És az összehasonlító tanulmány alapján ön szerint az Európai Uniónak milyen megközelítést kellene alkalmazni? Itt van az FIU-net csoportosulás, ez persze hasznos, de ezen túlmenően hogyan tudnánk egy igazi európai pénzügyi hírszerző egységet létrehozni, amely képes megvizsgálni azt, képes átlátni, hogy a bűnözők hogyan élnek vissza a pénzügyi rendszerrel a pénzmosás céljából. A második dolog, a tagállami áttekintésre vonatkozik, és a tagállamok válaszaira. Dán vagyok, és Dánként persze nagyon kínos, hogy a Dán hatóságok nem működnek együtt megfelelően. A kérdésem az, hogy ön szerint ez miért van? Nem csak Dániára vonatkozóan kérdezem, hanem általában. Hogyan lehet hatékonyabban eljárni? Persze a vizsgálóbizottságunk többször is próbálta megkeresni őket, de hát Szerintem nem az adatok hiányáról lehet szó. Talán inkább nem értik meg, hogy mennyire fontos ez a mi számunkra. Ön mit gondol arról, hogy Dánia és más országok nem küldenek választ? Ön szerint ez miért van így? Talán nem értik meg, hogy mi a feladat súlya? És hogyan lehetne ezen javítani? Hogyan lehetne világosabbá tenni a számukra, hogy miről szól ez az egész? Köszönöm szépen. Nagyjából három perc van a válaszadásra. Hát, jeppe, számítunk rád egyébként, hogy eresz meg egy-két telefonhívást Dánia irányába. Köszönöm szépen a kérdést. Ami az EU-s szintű FIU-t illeti, azt hiszem ez volt a legfőbb kérdés, ami elhangzott. Lényegében bizonyos értelemben már létezik, vagy legalábbis az FIU net már rejt ilyen jellegű potenciált. Ez lehetne egy központosított hírszerző egység. Ami az FIU netet illeti, néhány éve már lehetőség van automatizált összehasonlításra vagy kereszt megfeleltetés. Ez azt jelenti, hogy egy ország a nemzeti adatbázis egy részét elérhetővé teszi, egy filteren keresztül a többi FIU számára elérhetővé teszi, és ez a megfeleltetést lehetővé teszi. Például Franciaország egy konkrét filtert használ, mondjuk egy tematikus filtert. Például az összes adóelkerüléssel kapcsolatos információt hozzáférhetővé tesszük. Ha a másik szereplő ugyanezt megteheti, akkor össze lehet hasonlítani egymással az erre vonatkozó adatokat. Ez egy megfelelő nemzetközi együttműködés lenne, egy megfelelő információcserje megvalósulását jelenteni. Jelen pillanatban ez egyáltalán nem történik meg. Vannak szereplők, akik tényleg támogatják ezt, vannak mások, akik nagyon vonakodnak. Az FIU-net ugyanis jelen pillanatban a Europolon belül helyezkedik el. Sokan félnek attól, hogy az EU-FIU elrendőrösödik, ha úgy tetszik, és persze összefügg ez a Europol mandátumával is. A Europol egyelőre nem gondolja, hogy a, az adó rendszerben elkövetett bűncselekmények mandátumuk részét képeznék. A pénzmosás igen, de az adózási bűncselekmény nem. A Panama papírokban is más jellegű bűncselekményeket keresnek elsősorban, és az automatizált, az automatic cross-matching e, elsősorban a migrációs ügyekben valósul meg. Úgyhogy szerintem az FIU-net már magában rejti egy EU-s szintű hírszerző ügy, egység magvát. Elnézést, nagyon röviden kell válaszolni. Ami Dániát illeti, Március végén a tagállamokat megkerestük az elmaradt válaszadás miatt. Ennek eredményeképpen Ciprustól megkaptuk a választ, Dánia, Spanyolország és Horvátország pedig megígérték, hogy április közepéig megküldik. Kicsit késlekednek vele, de hogyha segíteni tudna abban, hogy Dánia eljuttassa a válaszait, az nagyszerű lenne. Nagyon jó. A másik társ jelentős tevőnek adok akkor szót. Péter Jezsák, és szeretném a felszólalókat emlékeztetni, hogy minél rövidebb a kérdés, annál több idő jut a válaszra. Köszönöm szépen, Fábio. Egy általános meg, megjegyzést azért tennem kell. A kolléga elment már ugyan, de azt mondta, hogy az Európai Unió egyfajta merev központosított rendszer de annak alapján, amit itt hallunk, azért egy egészen más kép sejlik fel, úgy tűnik épp ellenkező, ellenkezőleg az Európai Unió egy nagyon laza szerveződés, amelynek végtelen rugalmassága van az összes tag számára, legalábbis azon a területen, amelyről beszélünk. Ugyanis igen ijesztő, amit a tagállami válaszadásról hallhattunk ma sajnos. Ez megerősíti azt, hogy a tagállamok mennyire kevéssé hajlandóak együttműködni ezzel a vizsgálóbizottsággal. Nincs politikai akarat vagy szándék, és amikor adatokat szolgáltatnak, akkor roppant rosszul is teljesítenek. Azt is láthatjuk, hogy a különböző tagállamokban nagyon különböző megközelítéseket alkalmaznak – az általunk tárgyalt témakörökben. Nagyon nehéz tehát a helyzet. Remélem, hogy a, az ajánlásainkban sikerül majd orvosolnunk ezt a helyzetet. Ami konkrétan a pénzügyi hírszerzőségeket illet, illetve annak együttműköd, azok együttműködését a nemzeti adóhatóságokkal, úgy tudom, hogy messze nem optimális ez a az együttműködés a tagállamokon belül, felmerül, hogy mi a fő probléma, hogyan lehetne ezt a problémát áthidalni, és van egy olyan ország, amely esetleg példamutató ezen a területen. Köszönöm. Nagyszerű, három perc van a válaszra, tessék. Az FI-jukkal és adóhatóságokkal kapcsolatos kérdést válaszolnám meg, mert ezzel foglalkozik az, elem, az előzetes elemzése a jelentésnek. Elemeztük az FI-juk és adóhatóságok közötti együttműködést. Az egyik probléma az úgynevezett multiple reporting. Itt arról van szó, hogy a gyanús ügyletekre vonatkozó jelentéseket nem feltétlenül csak az FIU-k hasznosítják, hanem más hatóságok is, és ez ahhoz vezethet, hogy több hatóság ugyanabban az ügyben kezd el vizsgálódni, ugyanazon információ alapján. Az OECD jelentésére is támaszkodtunk az elemzésünkben. Az OECD jelentése azt nézi meg, hogy az FIU-k és az adóhatóságok milyen szinteken működnek együtt egymással egy-egy tagállamon belül. Ez egyébként nagyon érdekes rálátást biztosít arra, hogy hogyan lehet a modelleket javítani. Az egyik lehetőség, hogy a hatóságok között egy egyetértési memorandum jöjjön létre, egy másik megoldás, hogy az adóhatóságokban legyen egy úgynevezett liaison officer, tehát egy olyan tisztviselő, aki kapcsolatot tart az fiu További lépések a bevált gyakorlatok megosztása és az FI-juk és az adóhatóságok munkatársainak képzése. Azt látjuk tehát, hogy többféle módon is javítható az együttműködés, és ezt a tanulmány is világosá teszi, úgyhogy kérem olvassa el a vonatkozó részét a szövegnek. Nagyon fontos kérdés az együttműködés, illetve az e- együttműködés nehézsége az fiu és az adóhatóságok között. Mindig azt mondják, hogy korábban egyfajta kínai fal létezett a pénzügyi hírszerző egységek és adóhatóságok között, most már csak, idézőjelben csak egy berléni fal húzódik a kettő között. Az, ez az információ csere nehézségére vonatkozik. Korábban a szervezetbűnözéssel kapcsolatban osztottak csak meg egymással információt. A pénzmosással kapcsolatban még mindig nagyon nehézkes az együttműködés, és nagyon nehéz az együttműködés a bűnüldöző szervekkel is, mert sokszor úgy gondolják az adóhatóságok, hogy ők inkább administratív ügyekért felelnek. Úgyhogy sokszor ugyanarra az információra más és másként tekintenek kultúra függően a hatóságok. Darius Rozáti a következő néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a hozzászóló, eh, illetve az előadóknak. A munkájukért nagyon érdekes eredményre jutottak a tanulmányaik elkészítése során. Meglepően alacsony szintű a harmonizáció tagállamok között, ami a modelleket, illeti az eljárásokat, a működést, az inf- a rendelkezésre álló információ mértékét, az együttműködésre való hajlandóságot, a pénzügyi hírszerző egységeket, és ez a diverzitás a tagállamokon belüli együttműködésre is kiterjed. Az első kérdésem, hogy ilyen helyzetben az Európai Bizottság számára mennyire lehetséges a pénzügy, pénzmosás elleni irányelv végrehajtását ellenőrizni. Hogyan lehet az Európai Bizottság biztos abban, hogy a tagállamok eleget tesznek a minimum normáknak, ami a gyanús ügyletek monitoringját életé illetve az illegális pénzfolyamok feltárását, tekintettel arra, hogy az egyes tagállamokban ilyen sokféle administratív keret létezik. És hogyan lehetünk mi biztosak itt ebben a parlamentben, hogy a pénzmosás elleni harcra vonatkozó irányelvet ténylegesen végrehajtják, mégpedig úgy, hogy az irányelv céljait is elérjék ezzel. Továbbá nagyon sokféle szabályozási keret létezik Európában, és egy ilyen helyzetben az ember hajlamos azt gondolni, hogy egyes országok van egyszerűen könnyebb elkerülni az adózást, könnyebb csalni. Vannak olyan országok, amelyek többször bukannak fel a statisztikákban, a Panama iratok szerint is. Hogyha ez így van, akkor az előző panel által használt módszertan miszerint az illegális ügyletek számát illetően egy bizonyos minta alapján extrapolálunk, illetőleg az adó bevétel kiesésre vonatkozólag egy minta alapján extrapolálunk, és így vonunk le következtetéseket, más országokra nézvést, akkor ez a módszertan hibás. Hiszen, hogyha már maga az intézményi keret is nagyon más az egyes országokban, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az adóbevétel kiesés aránya is teljesen máshogy alakul. Erről önök mit gondolnak? Az első kérdést illetőleg, ami a harmonizáció hiányát illeti, és azt, hogy hogyan lehet az irányelv végrehajtását nyomon követni, illetve azt, hogy egyáltalán hatékonyan hajtják-e végre az irányelvet. Itt két dolog van. Egyrészt látni kell, hogy a pénzügyi hírszerző egység elvégzi -e a feladatát a három fő funkcióját tekintve. Persze ismét lehet szó technikai megfelelésről. Megkapja az információt, elemzi az információt, továbbítja. Ami a hatékonyságot illeti ez a vita legalább olyan régi, mint a pénzmosás elleni küzdelem. Mi a hatékonyság kritériuma? Néhány ország azt mondaná, hogy a gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentések számától függ ez. Az Egyesült Királyság például azt mondja, hogy 400 ezer ilyen bejelentést kapnak, ezért jóval hatékonyabbak, mint Svájc, ahol például csak 2000 ilyen érkezik be. De persze a svájci hatóság erre azt mondaná, hogy igen, azért kapunk csak 2000-et, illetve azért vagyunk nagyon hatékonyak, mert a 2080 százalékát feltárjuk, úgyhogy nagyon jó a minőség De persze ez egy, egyfajta körforgáson alapul, ami a média szerepét illeti, illetve az fiu munkáját. A fő kérdés tehát az, hogy mi legyen a kritérium. Legyen a kritérium a hírszerzés, hiszen a pénzügyi hírszerző egység nevében a hírszerzés szó szerepel, vagy legyen az elindított eljárások száma kritérium. Úgyhogy a technikai megfelelésen túlmenően a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk mérni ezen egységek munkáját. És ez nagyon bonyolult, hiszen itt van az adóelkerülés, aztán itt van a terrorista finanszírozás, a két terület esetén ugyanazokat a kritériumokat használjuk? Nagyon nehéz, bonyolult kérdés ez. The other question was, uh... A másik kérdés pedig a metodológiával volt kapcsolatos, ha erre esetleg a hölgyet kérhetem hogy válaszoljon. Yeah, it's related a bit. No, we will have it in, in our study, we'll have a look at a tanulmányunkban megpróbálunk minden tagállamra vonatkozóan írni valamit, de hát ahogy elmondtuk, az FIU-k által vitt ügyek száma, a kiszabott bírságok mértéke, nagysága nagyon különböző, és nehéz egy olyan mondatot megfogalmazni, amelyben a két alany, a két tagállam, és azt állítjuk róluk, hogy az egyik hatékonyabb, mint a másik. Másra vonatkozott a kérdésem, hogy a kormányok által elszenvedett bevétel kiesésre vonatkozó becsléseik mekkorák. Ezeket extrapolálták-e az EU többi országára, nem vizsgált országokra? Nyilván értem én a komplexitást, a metodikai komplexitást, ez valószínűleg lehetetlen, de mégis Azt javaslom, mondja az elnök, hogy erről külön nyissunk majd vitát. Ramon Atonnak adok az SZSD frakcióból szót. Spanyolul beszélnék, ha megengedik. Meg szeretném köszönni, amiket elmondtak. Három kérdésem lenne némelyiket már kollégák is feszegették. Az a képviselője. Meg többen is kifejtették, hogy az tagállamok között nagy különbségek vannak, és a pénzügyi tranzakcióknak nincs ugyan akadálya, de ezeknek a monitoringja megoldatlan, mind tagállami, mind európai bizottsági szinten. Érdekelne minket a helyzet. A mi bizottságunknak ugyanis ez a feladata, hogy megértse a helyzetet, és tudnunk kell, hogy követelhetjük-e az Európai Bizottságtól azt, hogy hasson oda, hogy a tagállamok ezt az információt kötelezően megosszák egymással, annak ellenére, hogy különböző adórendszereket működtetnek. Ha a központi FIU-k feltárnak egy adó csaló kört vagy egy adóparadicsomot, vagy egy olyan tagállam kerül a szélkeresztjükbe, amely nem Európai Uniós. Nekik van-e joguk, lehetőségük arra, hogy az adóhatóságon túlmutató kompetenciákkal ezek adatait lekérdezzék. És ha a pénzmosás kapcsán valakit elkapnak, miközben mikor indul büntetőeljárás? Állítólag a 80% az adóparadicsomok pénzeinek bűncselekményhez köthető, csak 20%-uk a simán adócsalásból keletkező jövedelem. A 80% egyéb bűncselekményeket támogat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az a Panama dokumentumok kapcsán az a nehézség, hogy a kedvezményezettek gyakran nem kideríthetők. Magát a pénzek áramlását tudjuk követni, csak nem nevesíthető az, akihez a pénz végül jut. A kanadai rendőrségnek még a saját állampolgárok és cégek le mm, nyomozása is nehézséget okoz, nem hogy a külföldieké. És tényleg különbözőek a jogalkotások, más az adott információk felhasználhatósági köre. Például egyes jogalkotásokban a rendőrség rendelkezik adatokkal, de nem használhatja föl őket. ami a számokat illeti, hogy 80%-a a pénzeknek bűncselekményeket fedez, 20% csak simán adócsalás, hát ezt nehéz megmondani. Gabriel Zuckman végezte eddig a legpontosabb kutatást ilyen tekintetben. Ő az, aki az új metodológiát elkezdte kialakítani, és hát a 80% úgynevezett illicit pénz, a 20% nem, ő mondja ezt, de ez még csak egy kezdeti becslés. Elnök. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy az Európai Parlament nevében én már felkértem a francia, illetve a spanyol kormányt arra, hogy azonnal küldje meg ezeket az információkat. Thank you very much for that uh, initiative. Köszönöm szépen a kezdeményezést. Bentluke. Vielen Dank, ich sprich. Ähm, Köszönöm szépen, németül szeretnék megszólalni. Első kérdésem Sere asszonyhoz szól. Ha jól értettem, bevezetőjében azt mondta, hogy szerettek volna az előadásban arra is kitérni, hogy mely tagállamok fognak még információt szolgáltatni. Er-, erre nem került sor, ezzel szeretnék rákérdezni. Ha a tagállamoknak lehetőségük lesz további adatokat beszolgáltatniuk, akkor érdekelne, hogy a tagállamok látják-e a probléma változását, meg tudnak állapítani javulást esetleg, az FIU-k révén, illetve a határokon átnyúló együttműködés területén. Németként egy kicsit pessimistán hangzott, hogy kínai falról, berlini falról beszélnek. Maradjunk talán a kínai falnál, illetve hát a berlini fal annyiban reménykeltőbb, hogy az leomlott, a tagállamok tehát hol látnak előrelépést, hol látnak stagnációt, hol látnak rosszabbodást, ezt is fel kéne mérni szerintem. Aztán szépen bemutatták nekünk, hogy vannak bizonyos minták, korrelációk a jelenségek között, ahol be lehetne avatkozni, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy a tagállami hatóságok rákérdeznének arra, hogy, vagy mi rákérdeznénk, hogy szerintük mi a legnagyobb problémájuk. Minden problémát nem fogunk tudni megoldani, de a problémákat sorrendbe lehetne talán rakni, és akkor a legfontosabbakkal kezdeni a munkát, amit a legtöbb tagállam fő problémaként értékel. Nekem lenne is javaslatom arra, hogy szerintem mi az egyik legnagyobb probléma, az, hogy ezek az FIU-k és az adóhatóságok nincsenek eléggé jól kistafírozva. A hatalmas munkát gyakran képtelenek elvégezni, tehát elsődleges kérdésnek tartanám, hogy a tagállami kistafírozottsága ezen intézményeknek elégséges-e, illetve az is kérdéses, hogy az információ tömegből mi az érdekes, mit lehet a sok adattal kezdeni, nem biztos, hogy a sokaság feltétlenül minőséget jelent, ki kéne szűrni valahogy, hogy mi a releváns adat. Tehát ezt ösztönözném, hogy a tagállamoktól kérdezzék meg, és azt is, hogy az eddigi primitív mutatók helyett tehát hogy mutassák ki a 10.000 eurónál nagyobb átutalásokat, hanem ennél kifinomultabb mintákra kérdezzen rá a hatóság, a utalás jellege, célja, el titkolásának módja, és így tovább. Tehát ezeket is számítógépesen nyilván lehet tartani, és ezek komplexebb és talán hatékonyabb filterek lennének, mint az ilyen merev összeghez kötődőek. Végül pedig engedjenek még, Luke úr, egy perc van a válaszadásra. Akkor lemondok a harmadik kérdésemről. Uh, yes, so just... Visszatérnék arra, hogy a tagállamok mennyiben tudnak további információt szolgáltatni ez a kérdőív kapcsán kérdezi, ugye? A jelenlegi felmérés során, ha, ha kész a tagállami FIS dokumentum, kitöltött űrlap, akkor fogunk rákérdezni további részletekre, és a PANA weboldalon minden választ nyilvánossá fogunk tenni, és az tagállami válaszokat lehet majd látni, össze lehet hasonlítani, hogy ki milyen minőségű információkat adott. Az FIU-kra vonatkozóan a mapping az Európai Bizottságot arra ösztönözte, ez januárban történt, hogy az FIU-kkal kapcsolatban már megkérdezze tőlük, hogy szerintük mik a legnagyobb problémák, ez zajlik. Kaptak az EU országok FIU-i egy erre vonatkozó kérdőívet, és amint bejön minden válasz, akkor látni fogjuk, hogy mit tekintenek a legnagyobb problémának az együttműködésben. Köszönöm időnk korlátozott, itt nem tudunk most tovább lépni. Az ALDE frakció nem jelentkezett. Péter Jasek az maga már szólt, kívánne még más az ALDE-től. Akkor a listámon a következő személy, a GUE tagja, magyarul én magam és majd lőjetek le, ha túl lépem a beszédidőt. Michel úr ugye rámutatott, hogy Svájcnak nincsen Suspicions Protection reportja, nem is kérhet további információkat, legfeljebb egy zárt olvasóteremben lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni, de olyan szinten azért össze van foglalva náluk is az adat, hogy szakmánként, ágazatonként milyen a gyanús esetek aránya. Van arra vonatkozó adata, hogy mely szakmák azok, amelyek a legtöbb problémát vetik föl másodszorban. Nagyon egyszerű kérdés. Ha a bizottság és tanács azt kérdezi, hogy hány bankszámlát fagyasztottak be ö, megalapozott gyanú miatt, hogy terrorista tevékenységet finanszíroztak onnan, akkor az AHBC angol banknak van erre vonatkozó adata, választ is adott, de a bizottság azt mondta nekem, hogy mi nem vagyunk rendőri hatóság, az FIU-kat kéne megkérdezni. A brit FIU-tól megkérdeztük ugyanezt, és ők pedig azt mondták, hogy, hogy ők sem adhatnak választ, csak valamelyik minisztérium. Ön találkozott ilyen kompetencia tologatással kutatásai során, hogy senki sem tartja magát kompetensnek az adatok kiadásában, a terrorista finanszírozásra vonatkozó adatok tekintetében? Köszönöm. Az első kérdés ugye a szakmákra vonatkozott, és a jogi szakmára. A jogi szakma kifejezetten veszélyeztetett Európai Unió szerte. A jelentési gyakorlat persze szakmánként más, alacsony itt a jelentési arány, és alul jelentés jellemzi a szakmát, csak akkor adnak információt, ha már muszáj nekük, ha, ha a rendőrség kutat, kutakodik, vagy egy újság tűzi ö, szélkeresztbe a szemét, akiről szó van. Tehát a jogi ágazat a legkevésbé adat kiadó, ők magukat pedig eleve kivonják a vizsgálódások alól hogy hány bankszámlát fagyasztottak be az EU-ban a terrorista finanszírozás miatt, ezt nem lehet tudni. Erre vonatkozóan nincsen sem tagállami, sem EU-s felmérés. Megvan, hogy hány személy gyanús vagy szervezet, de nincs az meg, hogy hány bankszámla kötődik hozzájuk. És ez megint csak a bankok számára egy érzékeny kérdés, mert ö, nagyon meg kell tudniuk alapozni, hogyha egy számlát befagyasztanak. A fekete és a fehér listák között ugye vannak szürke listák is, amelyeknél nehéz beavatkozni. Köszönöm, követ következő felszólalunk a zöldek részéről Eva Zsoli lenne, de úgy látom nincs itt, akkor a kollégája. Köszönöm szépen. El kell mennem Párizsba, vonatom indul, ezért kértem hamarabb újra szót. Köszönöm az előadásokat. Először is azt szeretném megtudni, hogy a, ha a tagállamok nem válaszolnak, akkor küldenek nekik pótkérdéseket? ez a gyakorlat, ha pedig nem, akkor szerintem ezt az EP-nek kéne megtennie, illetve jó lenne, ha megtudhatnánk önöktől, hogy mire nem válaszoltak a tagállamok, és akkor a parlament nyomulhatna, hogy ezeket kikényszerítse. Mi az eljárás? Ha pedig az információ cserje a kérdés az FIU között, akkor van-e arra vonatkozó információjuk, hogy az FIU-k megtagadták az együttműködést, magyarán jogsértés követtek el, vagy legalábbis rossz administratív gyakorlatot alkalmaztak. Aztán érdekelne a véleménye a definíciókról, hogy a tax fraud mennyiben bűncselekmény, vagy szabálysértés, vagy csak akkor bűncselekménye, ha pénzmosással társul, és ugye ön azt mondja, hogy jogi együttműködés attól is függhet, hogy mekkora az adócsalás mértéke. Hogy, hogy? Az adócsalás nem eleve mindenhol bűncselekmény? Miért számít az adócsalás összegszerűsége? Ugye egy luxemburgi 200 ezer eurós csalás ról tudunk, és állítólag még ez esetben sem köteles Luxemburg jogi együttműködésre más országok vizsgálódó hatóságaival. Ami pedig a gyanú tranzakciókat illeti. Látta ön abban bármilyen logikát, hogy offshore cégek jönnek létre, akkor ezeket milyen alapon nem vizsgálják eleve, miközben tudjuk, hogy többségük a zavarosban evez. Most pedig nézzük a kérdéseket. Van itt egy jogi kérdés, ugyanis nemzeti szinten mindenképpen információcserére kötelezettek. Nemzetközi szinten viszont ez elképzelhető, vagy együtt működhetnek, de nem kötelességük. Tehát ebből a szempontból ez nem lehet illegális, mert lehetőségükben áll, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak, legalábbis nemzetközi együttműködésre mindenképpen. Vannak persze visszaélések, láttunk is ilyeneket. Európában is, ugye? Igen. Vannak olyan kivételes helyzetek, amikor például titkos információkról van szó, ilyenkor meg lehet tagadni az együttműködést, de nagyon sokszor ténylegesen csak visszaélésről van szó. Egész egyszerűen azt válaszolják, hogy nem tudják. Vagy pedig azt mondják, hogy ismert az adott személy, de nem adnak róla ki több információt. Nézzük az offshore cégeket. Van különbség a kockázat és a gyanú között. Az offshore cégek magas kockázatúak, ez azt is jelenti, hogy sokszor fogják őket monitorozni, a bank is többször fogja őket monitorozni, de ez nem jelenti azt, hogy önmagában már gyanúsak lennének. Tehát igen, kockázatosak, nagyobb ellenőrzés alá esnek, de egyelőre még nem gyanús ettől még az ügylet. Kérdésekre megkaptuk a választ? Talán én az első kérdéssel kezdeném. A tagállamokra vonatkozólag. Amikor az összes információ rendelkezésre áll, akkor elküldjük a tagállamokhoz, és ők hozzátehetnek még információkat természetesen, hogyha vannak további információk, akkor ezeket is hozzátesszük az adott adatlaphoz. Igen, és a titkárság is azt mondja, hogy itt az adatokkal kapcsolatban follow-up kérdésekre is sort lehet majd keríteni. A következő felszólaló David Coburn. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők! Fel kell venni a harcot a bűnözőkkel, és ez nagyon jó önmagában, de hogyha a jogállamiságot akarjuk figyelembe venni, akkor ez azért az emberek privát szférához való joga és a jó hírnévhez való joga is legalább ilyen fontos. Tehát itt azért az általanság vélelmének elvét kell figyelembe venni. Ez egyébként nem, hogyha ezt nem vennénk figyelembe, akkor az nem lenne jogszerű. Legalábbis az Egyesült Királyságban. Mert ellenkező esetben ezek a személy, ezeket a személyeket egyszerűen elüldözik, és egy jobb, egy befogadóbb környezetbe költöznek. Hogyha a társasági adót, az áfa adót és az osztalékot sújtó adót majdnem 50%-ot tesz ki, akkor azért elég furcsa az, hogy ezt az emberek még most is tűrik a társadalom egyre bonyolultabbá tesszük a társadalom számára a megfelelést, és az adószabályok egyre átláthatatlanabbak. Ez George Orwell világa. Állandóan mások dolgába akarjuk beleütni az orrunkat. Köszönöm a megjegyzést. A privát szférához való jog nagyon régi történet. A pénzintézetek korábban a privát szférához való jogot azonosították a banktitokkal. A banktitok megsértése korábban nem volt elfogadható. A nemzetközi ajánlások kapcsán 1991 óta persze továbbra is ott van a, titkosítás elve az ügyfelek számára, de azért ez most már korlátok közé van szorítva a különböző gyanúk felmerülése esetémre. Fontos a privát szférához való jogbiztosítása, de ugyanakkor a pénzmosásra vonatkozó a rendelet is közbelép, tehát addig érvényes a privát szférához való jog, amíg az nem ütközik bele a pénzmosásra vonatkozó szabályokra. Ba. Azért a demokratikus jogok része az, hogy az a pénz, amiért megdolgoztunk, aznak a gyümölcsét élvezni tudjuk. Könnyű persze a bürokratáknak rátenni a kezét mindenféle pénzekre, mert nagy a hiány állandóan az európai költségvetésekben, de hát azért bocsánat, először az ártatlanság vélelmével kellene ö, megközelítenénk az embereket. Mindaddig ö, ö, teljesen ö, makulátlan valaki, amíg annak az ellenkezőt nem bizonyítják ez nem, bürokrácia, ez nem demokrácia, amiről ön beszél, az emberek szabadságjogait kell megőrizni. Ez a legfontosabb. És egyébként ezért is távozunk az Európai Unióból. Szeretné ezt még kommentálni? Azért talán mégis igen. Egyrészt a fekete listákra és a befagyasztott pénz, illetve bankszámlákról van szó, és a másik téma pedig a privát szférához való jó. Persze megint visszatérünk ennek a beszélgetéseknek az elejéhez. A Panama akták kapcsán az egyik legfontosabb kérdése az olyan képen ragadható meg, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a pénzmozgásokat és hogyha visszatérünk a privátszférához való jog, a titkosítás és a banktitok logikájához, akkor az egészet felejtsük el, mert hogyha nem lehet megtudni, hogy ki van adott bankszámlák mögött, akkor képtelenség felderíteni a pénzügyi bűncselekményeket. Én is arra szeretnék emlékeztetni, hogy a keményen dolgozó adófizetők érdekeit is védenünk kell, és mondjuk azt, hogy azért a Panama akták ügye bebizonyította azt, hogy nem feltétlenül olyan nagyon keményen dolgozó, becsületes emberek pénzéről van szó. úgy tűnik, hogy nincs itt senki az ENF részéről, úgyhogy a bonapartista rezsim most nem fog érvényesülni. Who would like to take the floor? Is there anybody from EPP? Néppárt? Néppárt? Nem, úgy látom, ők sem kívánnak hozzászólni. We, uh, conclude. Akkor most lezárhatjuk, és megadom a szót a két társjelentéstevőnknek, hogy röviden lezárják ezt a mai ülést, hogyha szeretnék ezt. Jakob? Csak nagyon röviden. Én azt gondolom, hogy a legérdekesebb részenek az egésznek az, hogy hogyan valósul meg a follow-up a tagállamok részéről, illetve az együttműködési készség hogyan alakul, Nagyon jó gondolataink vannak szerintem, amelyeket mindenképpen fel tudunk majd használni a jelentésünk elkészítésénél. Köszönöm. Peter, köszönöm szépen, Fábio. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját, a prezentációkat, és néhány általános megjegyzést már elmondtam a tagállamokra vonatkozólag. én azt gondolom, hogy oda kell majd figyelni a jelentésben is a ma elhangzott gondolatokra. Köszönöm. Hát akkor itt az ideje, hogy az utolsó információkat elmondjam. A következő héten lesz szakbizottsági ülésünk május másodikán három órakor. Itt három további tanulmányt fogunk bemutatni. Ezekből kettő kimondottan a közvetítők, bankok, adótanácsadók szerepére hívja majd fel a figyelmet, és aztán Hollandia, az Egyesült Királyság, Franciaország és Dánia esetét fogjuk megvizsgálni közelebbről. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött a mai ülésre, és a frakcióktól is, akik itt vannak, azoknak is köszönöm szépen a munkáját, mert általában ilyenkor szoktak utazni, de hát most mégiscsak eljöttek. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is, akik köszönik a figyelmet. Én azt hiszem, hogy nincsen más mondani valónk, lezárhatjuk a mai ülést.